Well, good morning, everyone. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Folytatjuk a foglalkoztatási szakbizottság ülését, melyet tegnap esteket, tegnap délután kezdtünk el. Teljes a nyelvi kiosztás, kivéve a finn, a máltai, a horvát és a gélik nyelveket, úgyhogy a legtöbben fel tudnak szólalni, a legtöbbeknek van tolmácsolás. Ezen felül tájékoztatni szeretném önöket, hogy ma délután az Európai Ifjúsági eseménnyel kapcsolatban meghallgatást tartunk, és mintegy száz fiatal csatlakozik hozzánk. Ez egy nagyon kicsi ülésterem, általában 210, összesen 210 hely van. És hogyha a tagjaink, az asszisztensek itt vannak, akkor általában 190 szék foglalt. Éppen ezért a meghallgatásnál kérem önöket, hogy jöjjenek előre azért, hogy beférjen az ifjúsági rendezvényen résztvevő fiatalok kapaszkodjanak meg tömege. Szóval, hogyha kisebb, <clears throat> hogyha előre jönnek és összehúzózkodunk, akkor a fiatalok jobban beférnek, és szeretettel tudjuk őket fogadni. A mai rendezvény, mai napirend első napirendi pontja eszmecsere Michael O'F Lehertivel, aki az alapjogi ügynökség, vagy az FRA, FRA igazgatója. Megadom neki 10 percben a szót, utána pedig az ILO képviselőjének, az ENSZ munkaügyi hivatal képviselőjének adom meg a szót. A bizottság képviselői nincsenek itt, és utána pedig megnyitjuk a vitát. És meghallgatjuk a képviselők hozzászólását. Parancsoljon, professzor úr! Köszönöm szépen, elnök asszony, igen, tisztelt um, bizottsági tagok, kedves barátaim! az alapjogi ügynökség nevében külön megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma délelőtt. Nagyra értékeljük azt a munkát, amelyet az önök szakbizottsága végez az emberi jogok és az alapjogok tekintetében. Két példát szeretnék kiemelni. A karta 15. cikke garantálja például az európai állampolgárok számára, hogy bármely tagállamban munkát vállaljanak, vagy szolgáltatásokat kínáljanak fel, a 31. cikk pedig a tisztességes és fair munkaviszonyokat biztosítja. Tehát a jogokat már a karta rögzíti. Ezen felül pedig a foglalkoztatással kapcsolatos jogok biztosítása egy sor további az ember életét meghatározó szabadságjogot határoz meg. Azon területekről szeretnék beszélni az alapjogi ügynökség munkájából, amelyek az önök munkájával párhuzamoságokat mutatnak, főleg a súlyos munkaügyi kizsákmányolás kérdéséről szeretnék beszélni. Mit értünk a súlyos munkaügyi kizsákmányolás kapcsán? Nos, azon munkaügyi kizsákmányolást, amelyek vagy a tagállami jog szerint bűncselekménynek számítanak, vagy pedig az EU vagy nemzetközi jog szerint bűncselekményé kellene tenni őket. Tehát nem csak a kényszermunka, a kötelező munka, a rabszolgaság vagy a kényszermunka végzésre vonatkozik ez, hanem más finomabb formákra is érvényesül. 2013 és 2015 között ügynökségünk az ilyesfajta súlyos munkügyi kizsákmányolás kérdését vizsgálta meg az európai tagállamokban. Az ebből eredő jelentést 2015-ben bocsátottuk a nyilvánosság számára elérhetővé, és ez az első ilyen jelentés, amely a különböző munkaügyi kizsákmányolás formáit térképezi fel. 600 szakmát képviselő ember 21 tagállamból adott információkat az ilyesfajta kizsákmányolási formákról, és um, a megfelelő gyakorlatokról tájékoztatást adott. A jelenlegi ügynökség munkája kapcsán a súlyos munkügyi kizsákmányolás kérdését vizsgáljuk meg, és kimutattuk, hogy az elkövetőket nagyon ritkán állítják bíróság elé. Voltak éppen tehát az ártatlanság rendszere működik, amely három pillére nyugszik. Egyrészt a büntetőjogi eljárások, e- e- előírások fragmentáltak, hiányzik a nyomonkövetés, a monitorozás, és hiányzik a proaktív vizsgálati politikai beavatkozás. A munkaügyi kizsákmányolás ezen formái egy-két ágazatban látványosak különösen, ezek a mezőgazdaság, az építőipar, a vendéglátóipar és a szállodaipar, valamint a házi munka. Örömmel tájékoztatom a szakbizottságot arról, hogy az alapjogi ügynökség említett jelentésére építve folytatta kutatásait, és 2017-ben egy Eurobordot publikálunk, amely a külföldi munkavállalók véleményét jeleníti meg, és ilyen módon nem csak a munkáltatók, vagy a szakértők, vagy a szakmai képviseletek véleményét is megjelenítjük meg, hanem a kizsákmányolt munkavállalókét is. Gondoljuk, hogy a 2017-es eredmények fontos támogatást adnak majd önöknek ahhoz, hogy megfelelő jogalkotói és szakpolitikai válaszokat dolgozzanak ki a jelentésre. A 2017-es jelentés eredményeit megelőlegezve annyit mondhatok, hogy a 2015-ös ajánlások érvényesek maradnak. Melyek ezek? Elsősorban arra van szükség, hogy átfogó és világos büntető jogi definícióját adjuk a súlyos kizsákmányolásnak. Másodszorban meg kell erősíteni a munkaügyi ellenőrzések, a szakszervezetek és a pénzügyi vagy adórendőrségek és más hatóságok ellenőrzéseit, akik megfelelő mandátummal rendelkeznek és megfelelő erőforrásokkal rendelkeznek az ellenőrzések végrehajtásához. Harmadsorban olyan ö, ö, tanúsítványi rendszert kell kidolgozni, amely világosan teszi a fogyasztók számára is, hogy nem történt kizsákmányolás a termék vagy szolgáltatás előállításában. Negyedsorban biztosítani kell, hogy a többi tagállamot is tájékoztassák, hogyha felmerül a kizsákmányolás kockázata. A súlyos munkaügyi kizsákmányolás kérdésétől elbúcsúzva két további területet szeretnék kiemelni, amely úgy hiszem, hogy az önök szakbizottsága számára különösen fontos. Az első kérdés a romák helyzetére vonatkozik. A romák, mint tudják, jelentik Európa legnagyobb etnikai minoritását, kisebbségét, és ők szenvedik el a legtöbb diszkriminációt. Ügynökségünk korábbi munkája megmutatja, hogy a romák sokszínű kihívásokkal előtt szemben állnak a foglalkoztatás területén. Nagy a munkanélküliség, nem megfelelő képzéssel rendelkeznek, és lakhatási szegregáció és diszkrimináció sújtja őket. Az alapjogi ügynökség a romákkal kapcsolatos új adatokat is fog publikálni, mégpedig november 28-án. Nagyon sajnálom, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy nyugtalanítók lesznek ezen beszámoló eredményei. A néhány hét múlva publikálandó jelentés azt mutatja majd meg, hogy a 20 és 63 közötti roma lakosság 30%-a van munkaviszonyban, összevetve az általános populáció 70%-ával. Ami pedig a fiatalokat illeti, csupán 37%-uk, a fiatal romák 37%-a vesz részt oktatásban, képzésben, vagy pedig ö, van ö, a munkavilágában, az EU átlag 88%. Ezek sokkoló számadatok. A 2013-as tanácsi ajánlások, melyek a romák azonos kezelésére és a munkaerőpiachoz való azonos esélyű hozzáférését próbálja garantálni, úgy látjuk, hogy ezen ajánlások fényében komoly kihívások előtt állunk. Végezetül pedig, igen tisztelt szakbizottsági tagok, a fogyatékkal élők kérdéséről is beszélni szeretnék. Az ENSZ fogyatékkal élők jogairól szóló egyezményének 27. cikke kimondja, hogy a fogyatékkal élők azonos jogokkal kell, hogy rendelkezzenek a munkavilágában is. Ebben a kontextusban az önök szakbizottság azon három parlamenti szakbizottság egyike, amely a fogyatékkal élő emberek jogait követi nyomon és ellenőrzi, éppen ezért pontosan tudják, hogy melyek azok a kérdések, amelyek súly vágók is fontosak. Nos, e téma kapcsán is nyugtalanító adatokat fogunk publikálni. Az Eurostat legutóbbi 2013-as statisztikai alapján azt mondhatjuk, hogy 23% pontos jövedelem és jóléti különbség mutatkozik, és foglalkoztatási különbség mutatkozik a fogyatékkal és nem fogyatékkal élők között. A fogyatékkal élők 47, míg a normál populáció, vagy az általános populáció 71%-a van foglalkoztatásban. Éppen ezért az ösztönzőket és a kvótákat, mint megfelelő megoldásokat mutatja fel jelentésünk. Portugália például az ösztönzők tekintetében kiterjesztette a közintézmények számára nyújtott támogatást, akik fogyatékkal élő nők számára biztosítanak munkahelyet, illetve képzési helyet. A kvótákról is egy jó példát szeretnék mondani a horvát szakmai át- és továbbképzési rendszer arra kényszeríti a legalább 20 embert foglalkoztató munkahelyeket, hogy egy 2-6 százalékos kvótának tegyenek eleget, tehát a munkavállalók 2-től hat százalékaig terjedő számú fogyatékkal élő embert kell foglalkoztatniuk. Úgy gondolom, hogy mind az ösztönző, mind a kvóta segíthet abban, hogy az elfogadhatatlan foglalkoztatási különbségeket áthidaljuk. Elnök asszony, ennyit szerettem volna mondani. Az alapjogi ügynökség természetesen az önök rendelkezésére áll ma délelőtt, de bármikor hogyha kérdésük van, Elben Deering itt van körünkben, kollégám, aki ezen kérdések szakértője. Biztosítani szeretném önt, elnök asszony, hogy alapjogi ügynökség továbbra is az önök szolgálatában áll, hogy fontos munkájukban támogassa őket. Köszönöm. No. Köszönöm szépen, Frárti úr. Most pedig Humayampor Paul úrhoz fordulok, öné a szó körülbelül 5 percre. Tökéletes. Köszönöm szépen. Mindenkinek jó reggelt kívánok. Nagy öröm, hogy itt lehetek. Azt kérték tőlem, hogy reagáljak a bevezető előadásra, illetve hogy egészítsem ki a vitát a munkaügyi világszervezet információival. Természetesen szívesen válaszolok majd a kérdéseikre is. A valóság eléggé súlyos, a legutóbbi jelentésünkben is beszámoltunk róla, legalább 20 egy millió ember végez kényszermunkát, vagy esett ember kereskedelem, bocsánat, áldozatául és hat ezret mondanak, tehát 21 millió áldozatról van szó, de 6000 esetről, kevesebb, mint 6000 esetről. Ez jól jelzi, hogy milyen súlyos tevékenység folyik. A közelmúltban a munkahogyi világszervezet az ENSZ 8.7-es szövetsége alapján jár el. Ugye a kényszermunka, a modern rabszolgaság, a gyermekmunka felszámolásáról van itt szó. Um, a 8.7-es célkitűzéshez mindenki hozzájárulhat. Kérem, hogy keressék fel a weboldalunkat, iratkozzanak fel, és Európában az elkövetkező négy hónap során társadalmi vita várható ebben a kérdésben, amihez aktívan hozzájárulhatnak, így segíthetik a szövetség munkáját. Egy másik téma, amit szeretnék itt felvetni, a kényszermunka jegyzőkönyv. Két évvel ezelőtt fog fogadta el ezt a Nemzetközi Munkakongresszus. A ratifikáció fontosságára hívnám fel a figyelmüket, minden itt képviselt tagállamhoz felhívást intézek, minél gyorsabban ratifikálják ezt az eszközt, ugyanis ez nagyban segíti annak a 21 millió embernek a helyzetét, akik emberkereskedelem áldozatává estek, vagy kényszermunkát végeznek. 150 milliárd dollár, 150 milliárd dollár éves szinten az a profit, amit ebből a kényszermunkából egyesek húznak mindenképpen foglalkoznunk kell ezzel, mindenkinek szerepe van ebben, és sürgősen ö, cselekedni kell. Csak ennyit akartam mondani, nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre, köszönöm szépen. Köszönöm. Most úgy gondolom, hogy megnyithatjuk a vitát a képviselőtársak előtt is. Haga Stevens kíván hozzászólni az ECR-től, Kari asszony is, van-e más, aki esetleg hozzá kíván szólni? Jó, akkor Haga Stevens-szel kezdjük, tessék. Köszönöm, elnök asszony, jó reggelt kívánok a kollégáknak. Köszönöm ezt az érdekes bevezető előadást, ismertetést. Két témához szeretnék hozzászólni a munkavállalók és a fogyatékkal élők kérdéséhez. A munkavállalók kizsákmányolása esetében úgy látom, hogy egyre inkább szervezett formában zajlik az emberek kizsákmányolása a különböző szektorokban. Sok tagállam már hozott proaktív intézkedéseket a fekete munka és a munkavállalók kizsákmányolása megakadályozása érdekében minden szektorban. Ugyanakkor a különböző mm, testületek, szervezetek erőfeszítéseinek összehangolására nagyobb erőfeszítéseket kell hozni a tagállamokban eh, annak érdekében is, hogy eh, nagyobb eh, rugalmassággal tudjuk a különböző erőforrásokat nemzeti szinten kihasználni arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a kizsákmányolás nemzetközi jelenség, ezért nemzetközi választ igényel ahelyett, hogy az egyes tagállamok az elkövetőket külön-külön üldöznék, talán radikálisan, nyú, radikálisan új átfogó megközelítésre van szükség ahhoz, hogy ennek az üzleti modellnek elvegyük az értelmét, és összefogva lépjünk fel nemzetközi szinten. Lenne néhány kérdésem is a kutatásaik alapján valamilyen tendencia megállapítható-e az EU-ban a kizsákmányolás bizonyos szektorokban, ágazatokban, vagy bizonyos társadalmi réteregekben erőteljesebbé vált-e, és bizonyos állampolgárságú embereket jobban érinte az EU-ban, mint másokat? Vannak-e jó gyakorlatok tagállamokban? a kizsákmányolás kezelésére. 2015-ben az Egyesült Királyságban a modern lapszolgaságról egy külön törvény született, ez az első az EU-ban. Mi a szerep a FRA-nak, az EU ügynökségének, és hogyan lehet információcserével együttműködni a tagállamok között? Most a fogyatékosságról szeretnék beszélni. Azt hallottuk, hogy a nem fogyatékkal élők 70%, a fogyatékkal élőknek csak a 15%-a dolgozhat. Hogyha célkitűzéseket tekintjük, és nem annyira a kvótákat, meg, meg kell nézni, hogy mi van e kvóták mögött, nagyon sok cég azt mondja, hogy a kötelezettségünket teljesítjük. Meg kell nézni azonban, hogy milyen munkát végeznek ezekkel a fogyatékkal élők. Lehet, hogy egy-két takarítót felvesznek, és ezzel kipipálják a kötelezettségüket. Van-e szakmai előrelépési lehetőség, továbbképzési lehetőség ezeknél a cégeknél? Látunk ilyenre már példát a múltban is, úgyhogy mindenképpen elővigyázatosságra inteném önöket. Aztán a képzettségi szinttel is összefügg ez. Nagyon gyakran a fogyatékkal élők nem ugyanolyan munkaalkalmat kapnak, mint az azonos végzettségű nem fogyatékkal élő emberek a munka munkaerő e, piaci e, lehetőségeket nem tudják kihasználni. A fogyatékkal élő gyerekek megfelelő magas szintű oktatása lenne a legfontosabb. Az alapképzés színvonalát kell emelni, és utána pedig, amikor valaki képesítést szerez, nem szabad különbséget tenni fogyatékkal élők és nem fogyatékkal élők között. Ami a kvótákat illeti Németországról, Franciaországról láttam tanulmányokat, amelyek azt mutatják, hogy a cégek számára nem prioritás, fogyatékkal élők felvétele, inkább kifizetik a bírságot. Fontos lenne az érzékenyítés, és az hogy promóciót biztosítsunk a munkahelyen és a magánéletben és a fogyatékkal élők számára, és a befogadó oktatást helyezzük előtérbe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, öt hozzászólóval, és aztán utána szót adok majd a vendégeinknek, Vinagari Újétól elsőként. Köszönöm szépen. Köszönöm a két szakértőnek ezt a nagyon érdekes előadást. Nagyon komoly témával van dolgunk. A szakbizottságban is többször megbeszéltük már ezt a kérdést, és nagyon komolyan vesszük ezt a dolgot. Néhány kérdésem van. Hogyha azt mondják, hogy a szakszervezeteknek, a munkaügyi felügyelőségeknek eh, jobb munkát kell végezni, hogyan lehet ezt szabályozni. Hiszen Dániában azt tapasztaltuk, hogy eh, Dániában fűtfát ígértek a munkáltatók az ellenőrzések során, de utána azt láttuk, hogy amint az ellenőrök levonultak, folytatták a régi gyakorlatot. Hogyan lehet tehát azt biztosítani, hogy eh, hatékonyak legyenek az ellenőrzések. Azután pedig a mai eszközöken túl milyen más eszközökre van szükség annak érdekében, hogy jobban működjön a rendszer. Thank you, and our next... Köszönöm szépen. Következő hozzászólónk Dominik Márten az ENF nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én különösen Offlyer úrnak szeretnék köszönetet mondani azon elemekért, amelyeket ismertetett velünk. Tehát más szavakkal az, hogy amit bizonyítani kellett, ön is nagyon jól mondta, és megerősíti azt, amit évek óta mondunk és védelmezünk. Az elsődleges áldozatai a bevándorlóknak, maguk a bevándorlók. Ön is egyértelműen kimondta, hogy kizsákmányolják őket akaratuk ellenére, mezőgazdasági munkában, építőiparban, vagy pedig a háztartási alkalmazotti munkakörökben. Az a megállapítás, amelyet ön tett, üdvözlendő, üdvözlöm. A dolgokat végre kimondtuk. Az elsődleges áldozatai a bevándorlásnak maguk a bevándorlók. Tehát nem a bevándorlókat kell támadni, <clears throat> ahogy egyesek azt mondják, hogy mi ezt tesszük, igenis, a bevándorlást kell támadni, az ellen kell fellépni. Következésképpen, és ebből ez lesz a kérdésem, ami egyben javaslat is, úgy gondolom, hogy a leghető legjobb módja annak, hogy a külföldi munkavállalókat védelmezzük, az egy, ellenőrizni a határokat, erről nem volt szó, határőrizet, nem véletlenül érkeznek ide ezek az emberek. Második, szabályozni a bevándorlási ö, mozgásokat, ezt ön nem említette. A külföldi dolgozók természetesen hozhatnak magukkal szakismeretet, amennyiben ezre szükség van. Ha nincs rá szükség, akkor ne jöjjenek. Ez a szabályozás. Ezt nevezik szabályozásnak. Harmadik, fellépni az embercsempészek ellen, mert ezek az emberek nem egyedül érkeznek, jönnek, hanem fellépni azon csempészek ellen, akik Eldorádót kívánnak nekik, hazudnak, megígérik, hogy nagyon jól fognak élni, akik önkéntes vagy nem önkéntes bevándorlók, E, nagyon jól láttuk, ugye az előbb mondta az egyik úr, hogy a zen külföldi munkavállalók a szexuális e, kizsákmányolásnak is áldozatai, miközben boldogságukat keresik. Fel kell lépni ezen embercsempészek ellen, akik az Eldorádót kínálják, nagyon magas összegek ellen. Egyrészt vannak a vállalatok, amelyek kizsákmányolják ezeket a külföldi munkavállalókat, ezeket meg kell büntetni, de ezt az egész embercsempész rendszert, akik több millió euró nyereségre tesznek szert azzal, hogy ezeket az embereket kizsákmányolják, visszaélnek a helyzetükkel. Tisztelt Uram, nagyon örülök, hogy meghallgathattuk Önt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő hozzászólónk Löpez úr, SND. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két kérdésem lenne, amelyeket szeretnék feltenni a két vendégünknek. Először is, ami a munkavállalók kizsákmányolását érinti, és ez küldenek előtt a bevándorolt munkaerőt érinti, ahogy ezt ön is elmondta. Gondolja el, hogy azok a reformok, amelyek a munkaerőpiacon születnek, és különösen az, amelyik a kollektív szerződésekre vonatkozott, annak volt-e hatása az alapjogaira az állampolgároknak a munkaerőpiacon, illetve az ő helyükre hatással volt-e a munkaerőpiacon. Megváltoztak a munkatörvénykönyvek nagyon radikális módon, a munkavállalás feltételei, szerződtetés, a munkaszerződések előírásai nagyon megváltoztak. Én szeretném tudni, hogy ennek volt-e hatása a munkavállalók alapjogaira. A második kérdésem pedig inkább arra vonatkozik, hogy a gazdasági és szociális jogai az állampolgároknak hogyan néz ki. Gondolja-e, hogy abban a munka kapcsán, amelyet az Európai Parlament végez, illetve az Európai Bizottság, hogy ki kifejlesszük az Európai Unió szociális pillérét. Az Európai Unió tud előkést adni annak, hogy szociális-gazdasági karta is létrejöjjön, ami az utolsó eleme lenne a védendő szociális és gazdasági jogoknak. És utolsó hozzászólónk pedig Edward Márten úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány kiegészítést ö, szeretnék kiemelni. Nem beszélt, vagy nagyon keveset a nők diszkriminációjáról. Nagyon sok európai országban a nők felhívják a figyelmet arra, hogy bérkülönbségek vannak. Ez is tulajdonképpen egy diszkriminatív elem, amit hangsúlyozni kell, és ez itt történik velünk, nálunk Európában, az úgynevezett fejlett országokban, miközben eléggé előre tartunk a világ egyéb részeihez képest. Másik elem, a foglalkoztatási diszkrimináció, az úgynevezett szenyorok, az idősek egyre fiatalabb a munkaerő, az így, egyre fiatalabban mhm. kerülnek ki az emberek a munkaerőpiacról, mert a szelekciós kritérium az az, hogy 20 és 35 éves kor mhm. között veszik fel az embereket, dolgoztatják 5-10 évet, és már 40 éves korában már túl öregnek számít, és kiszorítják a munkaerőpiacról. Ez is diszkrimináció. Aztán hangsúlyozták, hogy fontos, a szakszervezeti szervezeteknek a szerepe. Szeretném elmondani, hogy nálunk Európában is az történik, hogy egyszerűen a szakszervezetek ellen büntető pereket visznek és fellépnek büntetőjogilag. Ön hangsúlyozta, hogy fontos a szakszervezeti jelenlét, és azoknál a vállalatoknál, ahol erős a szakszervezet, ott a diszkrimináció jelentősen csökkenti az idősebbek, rokkantak nők esetében, és minden hátrányos helyzetű munkavállalóval szemben. Ezért vannak eszközök, amelyeket kötelezővé lehetne tenni, Európában van ilyen, hogy minden évben jelentést kell készíteni például arról, hogy hogyan áll össze egy-egy vállalatnak a ö, személyi állománya, és a ö, munkahelyek, bír ö, ö, leírások is, hogy pontosan ki dolgozik, hol, ez is egy átláthatóságot ö, segítő eszköz. Ez fontos lehetne az ilyen diszkriminációk ellen történő fellépésben, illetve a kényszermunka ellen, amit egyes eh, a honfitársaink eh, és főként a bevándorlók eh, kénytelenek elviselni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Akkor most visszatérek a két vendégünkhöz, és Fatri úrnak adom meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Válaszolnék akkor néhány kérdésre, amit és a technikai válaszokat pedig majd kollégáim fogják megadni. Ami Stevens úrnak az, az érdekes kérdésére vonatkozik, a szélsőséges formái a munkának, munkavállalásnak, és itten a fogyatékossággal is foglalkoznék. A kvótásítás egyáltalán nem egy jó megoldás, és adott esetben rossz helyzetet hozza, de mindenképpen vannak erő feszítések. Mindenképpen nagyon ellenőrizni kell, oda kell figyelni, és nem csak a kvóta az érdekes, hanem az is, hogy milyen minőségű munkát kapnak az emberek. Ez mindenképpen egy olyan terület, ahol nagyon oda kell figyelni, és azzal is egyetértek, hogy a az oktatás és a megfelelő tisztességes munka, ez fontos, nem csak a fogyatékossággal élőkre, hanem például a romákra esetében is ugyanez elmondható. Nem szabad eltekinteni a jó oktatástól és a tisztességes, jó, megfelelő munka lehetőségtől. Szeretném megjegyezni, azt is, hogy a törvények betartatása, a munkavállalók kizsákmányolása nagyon hatékony törvény betartatási elemek léteznek Európában. Kerriz asszonynak a kérdésére ön említette pontosan a törvények betartatását, a monitoringozás, figyelemmel kísérlést és a következő ö, lépés. Én csak egyet tudok érteni önnel. A, a nincsen hatékony törvény betartatás, a, akkor ez azt is jelenti, hogy valahol nincs meg az igazi akarat a hatóságok részéről. Kik a az áldozatai a szélsőséges munkahelyi kizsákmányolásnak azok az emberek, akik amúgy is a periférián élnek, és akikről megfeledkeznek a különböző politikák. Márten úrnak a kérdésére említette a határok kérdését, erre azt mondanám, hogy az észrevételére én az én tanulmányom a migrációt általánosságban vizsgálta, és nem azokat, akik az unióról kívülről jönnek, hanem az unión belüli tagállamok közötti migrációval foglalkoztunk, de ezzel együtt a külföldiek beérkezése az unióba más kontextusban ezt is vizsgáltuk, különösen a migrációs válság kapcsán és az igaz, hogy akik Európába érkeznek, nem gazdasági ö, migránsok, hanem kb. háromnegyed része annak az egymilliónak, akik 2015-ben jöttek, azok válságok következtében jöttek olyan országokból, amelyek kitermelték a menekülteket. López úr. Ön kérdezte, hogy milyen mértékben képesek a munkahelyi törvények a ö, Mm, kollektív szerződések változtatni a helyzetem. A helyzet nem annyira ideális, mint szeretnénk, de azt mondhatom, hogy egyes ágazatokban, amiket vizsgáltunk a munkai visszaéléssel, nem igazán szervezettek háztartási munka, mezőgazdaság, tehát a munkára vonatkozó jogszabályok változása ezekben az informális ágazatokban komoly kihívást fog jelenteni. López úr említette a szociális gazdasági jogokat is, csak egyet tudok érteni. Az alapvető jogok kartája azonos jogokat adnak minden egyes uniós tagállamban. Ez benne van az ENSZ kulturális és szociális jogi egyezményében nagyon fontos héten az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása, viszont nem igazán tudunk előrelépni, hogy a szociális-gazdasági jogok is azonos státuszt nyerjenek, mint az egyéb alapjogok. Márten úr, köszönöm amit elmondott, lehetetlen komoly elemzést végezni az ilyen helyzetekben, hogyha nem vizsgáljuk a kérdést a nemek szempontjából is. A nők helyzete mindig is egy kicsit másod, és általában rosszabb volt, ezt már elismertük korábban is, és ezt a módszerekben is figyelembe vettük egyetértek azzal is, hogy a szakszervezeteknek kritikus szerepük van. A szakszervezetek döntő fontosságú szerepet játszanak a civil társadalomban, és minden lehetőséget meg kell ragadnunk annak érdekében, hogy támogassuk ezt a funkciót, hogy szabadon és hatékonyan tudjanak működni. És akkor tisztelt előkasszony, átadnám a szót kollégáimnak, hogy ők is válaszoljanak. Köszönöm szépen, igyekszem a több területet érintő kérdésekre válaszolni, melyeket a képviselők feltettek. Ezek közül nem egy az üzleti modellekre kérdezett rá, illetve arra, hogy milyen kapcsolat áll fenn a szervezet és a különböző üzleti modellek között. Két mondandóm van. Egyrészt egyes témákra, mint az embercsempészet, vagy az ember kereskedelem nagyon figyelnek, de a szerződéses viszonyokban való kizsákmányolás kérdésére nem annyira figyel a közvélemény, a jogalkotók sem. Felmerült a kérdés, hogy hogyan fejlődik a helyzet. Ez volt az első kutatás ezen a területen, tehát ilyen módon nem tudunk átfogó információt adni. A kutatás alapozza meg az átfogó ismereteinket. Javaslatunk az, hogy hozzunk létre olyan szakpolitik, szakpolitikákat a szervezős bűnözés ellen, amelyek nem kizárólag csak az embercsempészet vagy emberkereskedelmet célozzák, hanem mindesfajta szervezett bűnözési formát. Javaslatunk tehát az, hogy a rendészeti szervek mandátumát terjesszük ki, a munka világában való kizsákmányolás elleni fellépésre is. Úgy gondolom, tehát fontos, hogy lássuk, hogy az embercsempészet és az emberkereskedelem, valamint a szerződéses vagy szerződésen kívüli munkaviszonyokban való kizsákmányolás jelensége hogyan függenek össze. Természetesen, mindezt elmondva, látnunk kell azt is, hogy a munkában való kizsákmányolás <clears throat> során nem csak annak a jelenségnek vagyunk tanúi, tanúi hogy újonnan felállított cégek zsákmányolják ki a migráns munkavállalókat, gyakran ezek régén a piacon lévő bevett ismert cégek. Éppen most egy véleményt készítünk el az üzleti világ és az emberi jogok kapcsolatáról, érvényesüléséről, az emberi jogok érvényesüléséről az üzleti világban. A munkáltatók szankcionálásáról szóló irányelvben foglalt szankciókat viszont gyakran nem alkalmazzák. Ez is egy hiányosság. Sok olyan szankció van, amelyben el lehet ismerni az em- a kizsákmányolásban bűnösnek vagy hibásnak talált eh, cégeket eh, ki lehet zárni őket például a közbeszerzési eljárásokból. Sok lehetőség van erre. Úgy látjuk tehát a tanulmányunk során, hogy a meglévő jogszabályok érvényesítésén kellene dolgozni. Sok mindent kell tenni tehát a végrehajtás során, és nem arra van szükség, hogy új rendeleteket, szabályokat fogadjunk el. És úgy hiszem, hogy a büntetlensége problémája az az, amely mindenképpen minden területen fő problémát jelent. Egy kérdést, sőt több kérdést intéztek hozzám a, szerve, a szakszervezetek szerepéről. Jelentésünkben a legjobb gyakorlatokról beszélünk, és a szakszervezetek által beszerzett és továbbadott információk jelentőségéről, illetve arról, hogy milyen együttműködési lehetőségekkel bírnak. Ugyanakkor a szakszervezetek hatásköre tekintetében nagy különbség mutatkozik az országok között. Dániában például a szakszervezetek nagyon nagy ellenőrző jogkörrel, jogosítványjal is rendelkeznek. A szakszervezetek szerepe tehát eh, alapvető jelentőségű a nyomonkövetés, az információbeszerzés és a szabályok végrehajtásának ellenőrzése tekintetében. Ami pedig a nők helyzetét illeti, úgy tűnik, hogy a férfi áldozatok számára nehezebb megszólalni, nehezebb azonosulniuk az áldozati szereppel. Hiszen társadalmi pozíciójukban, szerepükben azt próbálják kidomborítani, hogy mit értek el, hogy még mindig haza tudnak küldeni pénzt, tehát ilyen módon nem hajlandók szembenézni azzal, hogy kizsákmányolás áldozataivá váltak, hanem sokkal inkább azt a szempontot hangsúlyozzák, hogy ők legális munkavállalók. Köszönjük szépen! Végezetül pedig az ILO-s képviselőnök adom meg a szót. Köszönöm, a legtöbb kérdésre már választ adtak, de néhány kiegészítő meg, megjegyzést szeretnék tenni. Az egyik legnagyobb probléma az alap összehasonlítási norma hiánya, mondjuk angolul a baseline hiánya. Hiszen az egyik első kérdés arra vonatkozott, hogy milyen trendeket, jelenségeket tudunk felvázolni. Meg tudjuk-e mondani, hogy több vagy kevesebb munkavállalót zsákmányolnak-e ki? Nos, ehhez egy kiinduló összehasonlítási számra, hogy angolul mondjuk egy baseline-ra volna szükségünk. Nos, ezen dolgozunk, hogy egy ilyen módszertan dolgozunk ki, melyel a baseline, a kiinduló szám adat is megállapítható volna. Másodszorban hangsúlyozni szeretném, amit az előttöm szólók is mondtak már, a meglévő szabályok végrehajtását kell biztosítani, nem nincsen arra szükség, hogy egy csomó új szabályozást fogadjunk el. A kényszermunkáról szóló jegyzőkényv is hangsúlyozza ezt, hogyha valaki például a kényszermunka vagy kizsákmányolás áldozata, akkor bármilyen jogi státussal rendelkezzen is, ugyanazon a jogorvoslati és jogvédelmi lehetőségekkel kell, hogy rendelkezzék, mint az ország állampolgára. Ami pedig a más országokból átvett legjobb gyakorlatok, best practices eh, kérdését illeti, a legkiszolgáltatottabb eh, munkavállalók eh, mindig a migráns munkavállalók, és fontos, hogy az ő kezelésük és az ő jogérvényesítésük szempontjából szerzett legjobb tapasztalatokat átadjuk. Felmerül az is, hogyan lehet a sérülékenység, a vulnerabilitás, az esendőség kategóriáját jobb tudományosan meghatározni, hogyan lehet a munkaerőpiachoz való hozzáférésüket biztosítani, illetve hogy feltérképezni, milyen kiváltó okai vannak a kényszermunkának. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt ez a vita. Úgy gondolom, hogy mint mindig itt is nagyon fontos a meglévő jogszabályok végrehajtása, alkalmazása. Szeretnék köszönetet mondani mind a három előadónak, és tartsunk most 5 perc szünetet a 10 órakor kezdődő szavazás előtt. Um, Kedves kollégák, akkor uh, most elkezdhetjük a szavazást. Mindenkinél ott van a szavazókártyája, és készen áll a szavazásra. Rendben. Nem fogom a kalapácsot használni. Az első jelentés, amiről szavazunk, a robottechnikára vonatkozó polgárjogi szabályok, Kósa Ádám véleménye, egyes kompromisszum, a négy frakció mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Then amendment 14. 14-es módosító mellette ellene elutasítottuk. Részenkénti szavazás következik a 16-osról. Első rész mellette ellene. Ellenőrizzük ezt. Megnyitom a szavazást. Első rész tehát. Mindenki szavazott? Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt is ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Szavazást lezárom. Ez elutasításra került. Következik a hármas kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 18-as módosító mellette ellene elutasítva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 40-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es módosító mellette ellene tartózkodás ezt is elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-es módosító mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 71-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 74-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 75-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 77-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük a 77-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 78-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 94-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Részenkénti szavazás következik a 95-ös módosítónál, első rész mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás. Azt mondanám, hogy ezt is elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás. Hát ezt szerintem ellenőrizzük. Harmadik rész. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 97-es módosító mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. 98-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 98-as módosítót. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk valójában. 99 módosító. Mellette? Ellene? Tartózkodás? azt kérem, hogy ezt is ellenőrizzük, a 99-es módosítót. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Ezt is elfogadtuk. Név szerint szavazzunk most, ez a végszavazás, megnyitom. A szavazást lezárom. És ezt nagy többséggel elfogadtuk. Most pedig következik a strukturális reform támogató program 2017-2020-as időszakra vonatkozó létrehozása. Az 58-59-es azonos módosítókról szavazunk először, amelyek az egész javaslat elutasítására vonatkoznak. Kik vannak mellettük, ellenük, elutasítottuk. Következik a 187-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 188-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Következik az U, mint Ubul kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 191-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 192-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 193-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 194-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 195-öst ellenőrizzük, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 196-os módosító nem befogadható, 197-es következik, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 198-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 199-est visszavonták, 19-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 200 módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 20-as módosító mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük. A szavazást lezárom. elfogadtuk. V kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Dupla V kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 203-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, úgy gondolom, hogy ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 203-asról. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk. 25-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 204-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 204-est. A 204-est ellenőrizzük, megnyitottam a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 205-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. X kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 211-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Y kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 214-es módosító. A, a, azzal kapcsolatosan van egy szóbeli módosító, úgy tűnik. A 214-essel kapcsolatban. Igen, Elnök asszony, szóbeli módosítót nyújtunk be, a social well-being helyett a social cohesion, tehát a szociális kohézió, vagy társadalmi kohézió álljon. Van ellenvetés ezzel kapcsolatban? Nincs. Akkor szavazásra bocsátjuk mellette. Elnézést, de ezt ellenőriznünk kell, nem volt egyértelmű. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 215-ös, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük tényleg. Megnyitom a szavazást a 215-ösről. Mindenki szavazott? Akkor lezárom, és elutasítottuk. 216-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 217-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 218-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 219-es okafogyottá vált. 220-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 221-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 222-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 223-as módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva, Z kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A, a kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A, I kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A, B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Right, amendment 234, 234-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, de ellenőrizzük a 234-est, megnyitom a szavazást, a szavazást lezárom, ezt elfogadtuk. 235-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 30-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 236-os okafogyott, 237-esről viszont kell szavazni, mellette, Ellene? Azt kérem, hogy ellenőrizzük ezt is. A 237-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik a 238-as. Szóbeli módosítóval Bárkinek ellenvetése a szóbeli módosítóval szemben. Akkor szavazzunk róla, ki van mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük 238-as, megnyitom, lezárom, elutasítottuk. 239-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 240-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 241-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. AC kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 243-as módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. A 32-es és a 244-es módosítókról együtt szavazunk mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk őket. 33-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 245-öst visszavonták, 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 246-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 247-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. AD kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. AH kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 254-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 255-ös mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük a 255-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 256-os módosító mellette, ellene, tartózkodás. Ezt is ellenőrizni kell. A szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. AE kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 259-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 260-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 261-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. AF kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akár kompromisszum mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. Kettő hatvanöt mellette ellenem tartózkodás elutasítva. 38 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 268 ki támogatja. Ups, így az elnök. Nem szavazunk erről. Tehát 268 mellette, ellenem, tartózkodás. Hát ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. <laughs> The vote is closed. Lezárom a szavazást elutasítva. Kettő hatvankilenc. A 270-est visszavonták, szóval a 269 mellettem, ellenem tartózkodott-e valaki. Azt hiszem elutasítva, 39-es módosító kitámogatja. 39-es, tehát mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 271 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 272-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 273 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt le, tehát a 273-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 274 mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 275-ös mellettem, ellenem, tartózkodás, attól tartok, hogy ezt le kell ellenőriznünk a 275-ösről. Megnyitom a szavazást. It's closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 40-es mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 276 mellette, ellenem, tartózkodás, elutasítva. es kitámogatja. Kiszavaz nemmel, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 200 hmm, rövid szünet az elnöki emelvényen. 41-es módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 279 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 42-es, ki van mellette? Ki van ellene? Ki az, aki tartózkodott? Elfogadtuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük le. 43-asról megnyitom a szavazást. Everyone voted? Szavazott mindenki? A néppárt részéről egyel több szavazatot adtak le. Most rendben van. Elfogadtuk. Kettő egy mellettem ellenem, tartózkodás. Hát sajnálom, de ezt is le kell ellenőriznünk, tehát a 281-esről szavazunk elektronikus formában. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elutasítva. A J kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. Do we do that one? Two legs. Oh, sorry. Yes, you're doing okay. Amendment 283 in 283 mellette ellenem tartózkodás elutasítva. 284 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 285 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 286-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 287-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 44-es módosító ki van mellette, ki van ellene, ki ez, aki tartózkodott, elfogadtuk, AG kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 289. Bocsánat, erről nem szavazunk, nem szavazunk erről. Hanem viszont 292. 292. Bocsánat, így az elnök, bocsánat. Which one do you think we're voting on? <laughs> Hát önök mit gondolnak, melyikről szavazunk? Nekem azt mondják, hogy az 50-esről? Egy kis türelmet kérek. A 289-esről nem szavazhatunk, hiszen a 287-est elfogadtuk. Ilyen módon a 289-esről nem szavazunk. Illetve nem fogadtuk el a 287-est. 50-es módosító. Ki támogatja az 50-est? Az 50-est. Tehát ki támogatja, ki szavaz nemmel, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 51-es mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 294-est visszavonták, 295 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Tömbben szavazunk az 52-es, az 53-as, az 54-es, az 55-ös és az 56-os módosítókról kitámogatja ezeket, kiszavaz nemmel ezekre, kitartózkodott ezektől. Hát ezt ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 296 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 297-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 299. Az 53-asra kiterjedt az előző szavazás, tehát 299 kit támogatja? Kettő kilenc tehát mellettem, ellene. Tartózkodás, ezt elfogadtuk. 57-es módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Elfogadtuk. Preambulum bekezdése G kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 63-as befogadhatatlan, tehát ilyen módon a 60 négyesről szavazunk, melyet egy szóbelivel egészíteni ki. Ellenzéje valaki a szóbeli módosítást? Nem. Ki támogatja 64-est ilyen formában? Ki van ellene? Ki az, aki tartózkodott? Hát ellenőrizzük ezt le. A 64-esről ellenőrző szavazást nyitok meg. Melyet most lezárok. Elutasítva. Amendment 65 in favor. 65 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetvenhármas és 74-esről közösen mellettük, ellenük tartózkodott, elutasítva. B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 80-as befogadhatatlan, 81-es mellette, ellene, tartózkodás. Ez, azt hiszem, Okay, I, I'm, I'm pretty sure that was carried. That... Elég biztos vagyok benne, hogy többsége volt. Elkompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 83-as mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. C kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 91 mellette ellene tartózkodás elutasítva. D kompromisszum, mint Dániel, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 101-es mellette ellenem tartózkodás elutasítva. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. We move a couple of pages to... Több oldalt ugrunk, 109-es mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 110 mellette, ellenem, tartózkodás. Elutasítva. H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodott valaki, elfogadtuk. I kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Now we move on to amendment 1 to 126 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. N kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 136. Ki támogatja? Ki az, aki nem szavaz? Ki az, aki tartózkodik? Bocsánat, így az elnök persze. Ez oka fogyottá vált. 136. Tehát 136 mellette ellene elutasítva. K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Then we have amendment 142-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 143-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. L kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 146. 146 mellette ellene tartózkodás elutasítva. M kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. And we have 156 és 157-es egyszerre mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ó kompromisszum ki támogatja, ki szavaz nemmel, elfogadtuk. 161-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. P kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 166-os mellettem ellene tartózkodás elutasítva. Q kompromisszum kitámogatja, kiszavaz nem már. Tartózkodás elfogadtuk. 169 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 170 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 171 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 277 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. es kompromisszum kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 180 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Thank you. 183. 183 mellettem, bocsánat. Okay. Sorry, 182. 182 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva, 183-as mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. T kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. 185-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. És most pedig a végszavazásra térünk rá, név szerinti szavazás, melyet megnyitok. Jó voted? Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. So now we move to the opinion. Folytatjuk az Erasmus Plus végrehajtási jelentéséről szóló vélemény szavazásával. Ez egy. Első a kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. V kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ó kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. T kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. S, S kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Q kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. N kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellette el, javítja az elnök. Szóbeli kiegészítéssel van ellenvetés a rendben, akkor B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. C kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. A kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. Kék kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ha akarják, ellenőrizhetjük. Megnyitom a szavazást a kék kompromisszumra. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most elkompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 54-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. I kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 56-os módosító két részben. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizni fogjuk, tehát a második része az 56-osnak. Lezárom a szavazást, elutasítva. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 62-es módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 62-es módosítót. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 63-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 78-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. P kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 95-ös módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. 98-as módosító mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. 98-as módosítót ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 103-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 104-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 105-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 108-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 114-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 115-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. M kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 118-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 125-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 127-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ó kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 137-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 138-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 139-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 140-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 146-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük ezt is, tehát 146-os, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 148-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor most a preambulumokkal foglalkozunk. Egyes módosító mellette blogban szeretnék? Jó, rendben. Egytől hete, heteség 1-től 7 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as módosító mellette ellene tartózkodás ezt is elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most akkor a végszavazás következik, elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást, és elfogadtuk. akkor most a szóbeli kérdése következik, a szakképzettségi garanciák létrehozása, és a kompromisszumos szövegről fogunk szavazni, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, akkor a többi mind kiesik, okafogyott, és akkor végszavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást végszavazásra. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. És akkor most, illetve novemberbe kerül plenárisra. Uh, Kedves kollégák, akkor a következő témánk a uh, bizottságnak a delegált aktusokkal kapcsolatos kérdései, majd pedig az Európai Ifjúsági Rendezvény uh, kérdésével foglalkozunk. Körülbelül 210 ülőhely van ebben a teremben, és körülbelül 100 fiatal fog ide érkezni. Tehát kérném a tagokat és a munkatársakat is, hogy amennyire lehet, üljenek az első sorokba, és aki pedig majd később érkezik az ifjúsági rendezvényre, azokat üdvözöljük, de jó lenne, hogyha fel tudnának szabadítani néhány helyet, hogy a száz érkező fiatalt le tudjuk ültetni, és meghallgathassák, hogy mi történik itt. Tehát kérném, hogy üljenek az első sorokba. You, you can, yes. Um, I just think that it will be difficult if you've got someone's nameplate in front of them. Természetesen egy kicsit bonyolult, hogyha a névtábla ott van, és azt olyan helyet foglalnak el, de hát önök ismerik egymást, és tudják, hogy ki az, aki még jön. Tehát azt szeretném kérni, hogy az előlévő üres helyeket legyenek szívesek elfoglalni, amennyire csak lehetséges. Okay, so our next... Rendben, akkor a következő témánk egy technikai kérdés a bizottság részéről. Ez egy delegált aktus, az egyetlen delegált aktus az Európai Szociális Alappal kapcsolatban, és arról van szó, hogy egyszerűsítésre kerülne a tagállami visszatérítés kiszámolása. Tehát kérném a foglalkoztatási főigazgatás munkatársát, hogy e, ezt a témát vezesse fel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valójában a 41-es e, cikke az ESF e, szabályozásnak azt mondja, hogy általány térítéshez fizethetőek azok az össze összegek, amelyeket a tagállamok fizetnek ki, illetve lehetővé teszi azt is, hogy ezeket a kérelmeket további vita nélkül igazítsuk, korrigáljuk. Ez egy új melléklet is van ehhez a ez múlt év júliusában született meg. A célja az Európai Bizottságnak az, az hogy eredményeket szeretnénk úgy elérni, hogy minél inkább egyszerűsítjük az eljárásokat és a kiadás költségtérítéseket, hogy a tagállamok az erőfeszítéseiket a jobb eredmény elérésére fordítsák. A számos előnye van annak, hogyha az egyszerűsített költségtérítést alkalmazzuk, és egy delegált aktust fogadunk el egyes tagállamok esetében. Először is a tagállamok számára ez jogbiztonságot teremt, hogyha ilyen egyszerűsített eljárással térítik, mert nem foglalkozunk az összeggel, ellenőrizzük, az auditorokra bízzuk az ellenőrzéseket, és ez egy sokkal célorientáltabb és eredményorientáltabb megközelítés. Továbbá alkalmazhatjuk ezeket a kiadásokat olyan ö, kiadásokra, amelyek 100%-ban közbeszerzéssel kerülnek megvalósításra. Tehát ennek az egyszerűsített költségtérítés, ez a 41-es cikk értelmében kerül elfogadásra, és ez az alapja annak, hogy a tagállamnak a, az operatív program végrehajtásának költségtérítését kifizessük. Ezek a a kedvezményezett és a, az elszámoló hatóság közötti kapcsolatra ez nem vonatkozik, tehát a tagállamoknak könnyítünk ezzel a, azon kiadásokra és olyan típusokra, amelyek ebbe a rendeletbe beleférnek, ezt alkalmaznánk. Tehát a tagállam kérheti, alkalmazhatja a saját számviteli technikáját, és mi egyetértünk, hogyha a tagállam ezt javasolja, hogy minden évben ezt az egyszerűsített költségtérítési szintet korrigáljuk, különösebb igazásolás nélkül. Az egyetlen negatív, az az, hogy ezek csak az, e, tehát az Európai Szociális Alapra vonatkoznak, és az egyebekre nem. 2016. E, júliusában fogadták el ezt, és a fő e, része a rendeletnek a definíciója az egyszerűsített opciókra és a korrekcióra, és a mellékletek azok pedig az tüntetik fel, hogy milyen esetekben kértek a tagállamok általányt vagy valamilyen egyéb módosítást, és ezeket a mellékleteket is csatoljuk a delegált, delegált szabályozáshoz. Franciaország és Finnország volt az első, amelyik kérte ezt az egységkötésre, Franciaországra a Youth Employment Initiative kérdése volt, illetve a résztvevők részére ezt különböző prioritási területeket is fedett. Az első eleme 2016 márciusában került elfogadva, tehát az eredeti rendelet cikkeit nem, választjuk, nem változtatjuk meg, hanem a Belgium és Csehköztársaság részére mellékleteket csatoltunk. Csehköztársaságra is, illetve a Belgium esetében pedig a szakképzésre vonatkozott az új módosító, amit előterjesztek ma a 41-es delegált szabályozásra. Ez az egysége költségre vonatkozik a Csehköztárságnak Szlovákia, Málta, Németország és Olaszország vonatkozásában. Csehköztársaságnál két új terület van, ahol az egyszerűsített költségterítést elfogadtuk, a szakképzés és a diákok, illetve oktató személyzet támogatása, amikor ez alkalmazható. A melléklet kiterjed a gyermekgondozási egység költségre is, ahogy ez már korábban elfogadásra került a foglalkoztatási program keretében és a prágai programra munkavállalók szakképzésére, illetve minimálbér fizetésére is vonatkozik ez. Az egységes egységköltségre az oktatási ágazatra vonatkoztatjuk, ami a fontos ebből, hogy ez körülbelül 400 millió eurót fog kitenni az Európai Szociális Alap kiadásaiból a Cseh Köztársaságban. Málta esetében, ami a következő melléklet, megállapodtunk a hátrányos helyzetű munká, munkavállalók és a fogyatékossággal élő munkavállalók esetére, a nemzeti minimálbérhez való közelítésre Itt nem nagy az összeg, tehát ez a körülbelül 10 millió eurós kiadást fog jelenteni, és ez is igazítható a nemzeti minimálbérre, illetve a szociális járulékokra Olaszország esetében egy nagy vaskos mellékletünk van, mert nagyon sok területre vonatkozik. Először is az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezési program, aztán a kutatási kérdésekre ez és a regionális operatív programokra. Az ifjúsági program esetében regionális adatokat alkalmaztunk a korábbi időszakra vonatkozóan, de európai mobilitási adatokat is, és a költségtérítés a nemzeti adatokra tárolkodik, arraktól függően, hogy Olaszországban vagy külföldön végzi ki a kutatást, és egyéb költségeket is fedez. A korrekció Olaszország esetében ha van ilyen, tehát hogy a fogyasztói indexet változtatják, akkor az ifjúsági foglalkoztatásra is, illetve nemzeti szabályozásnak megfelelően az ifjúsági bérek is módosításra kerülnek. Ez az egyszerűsített költségtérítés 500 millió eurót tesz ki Olaszország esetében. Szlovákiánál két egység költség van, az idegen nyelv tanítás dolgozók, alkalmazottak számára, gyereke, az óvodákat, illetve egyéb munkahelyekre, és az egységes költs, költsége az képzést és indirekt költségeket fedez. Körülbelül 18 millió euró kerül elköltésre erre az egyszerűsített eh, költségelszámolás. A Németország esetében ez a Mecklenburg eh, Pomeránia vidék, ahol kilenc egység eh, költséget számítunk iskolafejlesztés területén a cél, hogy egy befogadó iskolarendszert hozzunk létre, illetve a különleges igényeknek megfelelő iskolákat. Ez jelent oktatási személyzetképzést és egyéb egyedi képzéseket. 14 millió euró kerül elköltésre ezzel az egyszerűsített költség elszámolással, és eddig nem volt kérdés, hogy vagy nem volt kérés, hogy korrekció történjen. Ha a régió úgy dönti, úgy látja, hogy nem reálisak ezek az egységköltségek, akkor tárgyalhatunk a költségszintekről. Tehát kérném a tagállamokat, amelyek kérték ezt. Hollandia kérte az egységköltséget, a börtönben lévő személyeknek a reintegrációjára, a kifizetés attól fog függeni, hogy mennyi, hány napra terjed ki ez a tevékenység, és a, a program működésének a nap, teljes napszáma, tehát napi eh, költséggel dolgozunk. Ez kb. 43 millió eurót fog kitenni ezzel az egység eh, költségtérítéssel. Még azt szeretném röviden elmondani, hogy nagyon nagy az érdeklődés ez a 41-es cikk delegált aktusa iránt, Eddig azt jelenthetem, hogy az egyszerűsített költségtérési lehetőség a delegált rendeletben szerepel 9 milliárdból kb. 3 milliárd eurót tesz ki, és a tagállamokkal együtt dolgozunk, és új javaslatok is folyamatban vannak, hogy meghatározzuk az egyszerűsített költségtérítést, de a bizottság azt is vállalta, hogy egész unió szinten ki fog dolgozni egyszerűsített költségterítési rendszereket, ami minden tagállamra fog vonatkozni, és nem kell ebben az esetben módszertannokat ellenőrizni, és ez volt erre kérés, illetve hogy a bizottság ezeket az egyszerűsített költségtérítéseket dolgozza ki. Úgy gondoljuk, hogy van egy másik delegált aktus is, amelyik majd az egész unió rendszert le fogja fedni, illetve 2017-től tagállamok is tesznek ilyen irányú javaslatokat, és lesz majd még mit megvitatnunk. Köszönöm. Köszönöm. Most akkor megnyitom a vitát a képviselők előtt. Az első hozzászóló López úr a szocialisták részéről. Presidenta, mi pregunta eh, es muy... Köszönöm szépen, elnök asszony. Kérdésem nagyon egyszerű. Hogyan gondolhatják, hogy ennek az egyszerűsített költségeljárásnak az alkalmazása kihathat az ifjúsági garanciára, hiszen ez egy olyan program, amely azokban az országokban alkalmazható, ahol a legnagyobb az ifjúsági munkanélküliség. Spanyolországban van a legtöbb költségvetési konszolidációs problémánk. Mi, mit tud erre válaszolni? Igen, Jean Lambertet is láttam, hogy jelentkezett. Tessék, Jean, köszönöm szépen. Gondolom, hogy az a feltételezés, hogy a tagállamoknak a beszámolási kötelezettsége csökkenni fog ezzel, és ez jó hír, az egyszerűsítéssel szigorítani is lehetne a beszámolási elvárásokat, tehát ha nem annyira bonyolult a beszámolás, akkor másra is kiterjedhet. És azok a felhasználók, akik a programot lebonyolítják, is mm, profitálhatnának az egyszerűsítésből. Tehát nem csak az önök szemvitelét könnyíteni ez meg, hanem nekik is segítene? Pirinszki úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy el kell ismerni, hogy a bizottság eh, joggal teszi ezt a javaslatot, és eh, eh, támogatni kell őket ebben a sürgős erőfeszítésükben, hogy egyszerűsítsék a költségelszámolást. Lambert asszony mondandója után <clears throat> Én is azt mondanám, hogy a szabálytalanságokat vissza kell szorítani. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottság egyik erőteljes ajánlása volt az Európai Bizottság felé, hogy ilyen javaslatot tegyenek. A kolléganő által ismertetett javaslat egy jelentős kontribúció lenne, tehát Marian Harkin következik. Köszönöm elnök asszony, és köszönet az Európai Bizottságnak is. Én is egyetértek Pirinszki úrral. Köszönet a bizottságnak, hogy ezt a javaslatot teszik. Nyilván nem olvastam el szoros szóra a számövőszéki legfrissebb jelentést, de átfutottam milyen iránymutatásokat tartalmazott ez? A Lambert asszony kérdésére is visszautalnék. A európai képviselők időnként szembesülünk vele, hogy milyen nehéz a terepen megfelelően beszámolni eh, az EU pénzek felhasználásáról, és nagyon nehéz nekünk eh, eldönteni, hogy zöld vagy piros jelzést adjunk-e egy adott eh, támogatásra um, Jean már felvetette a kérdést, hogy tényleg mondhatjuk a felhasználóknak, hogy most egyszerűsítjük az életüket, tehát hogy ez végig megy a rendszeren, és végeredményben számukra is hasznot hoz majd, és így csökkenni fognak a beszámolási hibák is. Köszönöm. Köszönöm, az utolsó hozzászóló pedig Thomas Mann. Köszönöm szépen. Voltak éppen a kollégák kivették számból a szót, de ennek ellenére helyes, hogy még egyszer rámutatok arra, hogy a különböző frakciókba ülő kollégák hasonlóan gondolkoznak. hogyha európai programokkal foglalkozunk és megvizsgáljuk, hogy vannak megoldások vagy sem, akkor gyakran azt mondják nekünk a programban résztvevők, hogy egyszerűsítsétek a programokat. Az egyszerűsítés nem csak azt jelenti, hogy csökkentjük a bürokratikus terheket, hanem biztosítjuk azt is, hogy egyszerűsítsük a pályáztatás és a pályázatok benyújtásának módszerét. Az a kérdés tehát, hogy mit mire vezet az egyszerűsítés? Biztosítják -e ezt, és nem lehetséges-e, hogy ezt más programokra is alkalmazzuk? Európai többletértéket érünk el, ez kétség nem férhez, sok hasznos európai program van, de az a lényeg, hogy meg tudjuk mutatni, hogy a benefit, a program haszna valóban megragadható, és ilyen módon az európai többletérték kimutatható összességében, tehát támogatom, amit a kollégák mondtak.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 Úgy gondolom, hogy érdekes kérdés sorozatot kapott. Ezek a kérdések igazából egy irányba hatnak. Visszaadom a szót a válaszadásra. Köszönöm szépen, és külön köszönöm, hogy támogatják az egyre egyszerűbb költségelszámolási eljárások bevezetését. Valóban azok a tagállamok, amelyek már bevezették ezt az egyszerűsített rendszert, nekik sikerült továbbítani a végfelhasználókhoz is az egyszerűsítést. Tehát nem csak a hatóság számára, hanem a projekteket lebonyolító felhasználók számára is nagyon fontos változás ez a tagállamokon múlik ez, nem száz százalékban érvényesül, hogy mindenkire ezt alkalmazzák-e. A a delegált aktus eredményeképpen azonban a végfelhasználók is részesülnek az egyszerűsítésből. Az Európai számövőszék pozitívan értékelte, amikor egyszerűsített költségelszámolást alkalmazunk, akkor nincsenek szabálytalanságok, és így nincs szükség pénzügyi kiigazításra sem. Ez ö, bizonyos stabilitást eredményez a tagállam számára, és pontosan tudják, hogy a költségvetés hogyan fog alakulni. Ami az ifjúsági garancia és ifjúsági kezdeményezés elszámolását illeti. Évek óta dolgozunk Spanyolországgal az egyszerűsítésen. Természetesen nagyon bonyolult a helyzet, különbözőek a régiók, nagy a kihívás. Nem adtuk fel a dolgot, igyekszünk megvalósítani, és bizonyos egyszerűsítési megoldási opciókat szeretnénk a, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésben bevezetni az EU szintű egyszerűsítésben az új tagállamok prioritást jelentenek, Spanyolországra is kiterjed ez a munka. Minden régióban megpróbáljuk az ifjúsági programoknál bevezetni. Pozitív a hatás, mert a tagállamoknak, a régióknak sokkal kevesebb reál költséget kell így ellenőrizni. És sokkal könnyebb a pénzeket így lehívni. az ifjúsági eh, garancia eh, esetében Spanyolországra még nincs nagy kihatás, mert továbbra is a reálköltségeket ellenőrzik. Tehát köszönöm szépen. A foglalkoztatási szakbizottság 15-ig, eh, november 15-ig élhet ellenvetéssel az Európai eh, Parlament pedig eh, eh, december 31-éig. Köszönöm szépen. A következő téma pedig a napirenden, de megvárom 11 óra 30-at, amikor megkezdjük tehát az ifjúsági rendezvény vitáját.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 colleagues, can I ask if you... Kedves kollégák, Kedves kollégák, hogyha tudnak olyan kollégáról, akiről, aki nem fog jönni, aki biztos, hogy nem fog részt venni az ülésen, akkor átengedhetjük a helyüket a, zifjú vendégeknek. Az ECR-ből például nem tudják, hogy jönnek-e a kollégák, hogyha tudnák, hogy nem jönnek, akkor átengedhetnénk a helyeket a vendégeknek, mert elég sok üres helyet látok még. Jean, if you can come forward, that's great. Jean, hogyha előrébb ülsz, az nagyon jó lenne. Igen, a név táblákkal együtt, és akkor a fiatalok beülhetnek. anyone still hasn't got a seat, please come forward. There are some chairs there. Ha valakinek nincsen még ülőhely, kérjük, hogy nyugodtan foglalja el a szabadon álló ülőhelyeket. szabadon ülőhelyeket. colleagues, um, I think we should make a start. Azt hiszem, hogy elkezdhetjük. Lehet, hogy jönnek még, csatlakoznak még hozzánk, de már így is csúszásban vagyunk. És a lehető legtöbb időt szeretnék erre a programpontra szánni. Minden látogatónkat szeretettel üdvözlök itt körünkben, körülbelül száz fiatal jön Liesből, Strasbourgból, Rigából és sok más városból ide Üdvözöljük Önöket szeretettel itt a körünkben. Now the, the second edition of... Az Európai Ifjúsági Rendezvény második eseményére Strasbourgban került sor májusban idén. Több mint 7000-5000 fiatal találkozott itt, megvitatva Európa jövőjének kérdéseit. A mai ifjúsági meghallgatás feladata az, hogy ennek a rendezvénynek egy follow-upját, nyomón követését biztosítsa. Ez egy speed hearing lesz, nagyon gyors meghallgatás lesz, kevés felszólalás időt kap mindenki, mindenkit kérek arra, hogy a számukra biztosított időhöz tartsák magukat. Külön öröm számomra, hogy három résztvevőt üdvözölhetek itt, akik bemutatják elképzeléseiket a különböző témák kapcsán. Migráció és munkaerőpiac az egyik téma, szakmai képzés, az ifjúsági munkanélküliség kezelésének megoldása, illetve fiatal vállalkozók és startupok. Az első ö, körben az úgynevezett idea, IDS checket hajtjuk végre, gondolatokat teszünk mérlegre, három fiatal fogja bemutatni ezeket a gondolatokat, és két előre választott tagunk ö, fog válaszolni, mindez előre meg lett tervezve. Röviden bemutatom tehát az előadókat. Lorenz Neuner, Németországból, aki a skills development, a készségek, szakmai képzettségek fejlesztéséről beszél, ő beszél a fiatal um, válaszkodás, vállalkozásokról, Melissa Tivkin, az Egyesült Királyságból, aki a migránsok és a munkaerőpiac kérdésével kapcsolatban szólal meg, valami szintén a fiatal vállalkozók és a startupokról, és Leoni Schulz Hollandiából, aki pedig migránsok a munkaerőpiacon és a szakmai képzés, szakképzés kérdéséről fog megszólalni. Van egy hashtag is. Ennek az eseménynek a hashtagge hash e y e 2016. Reméltük, hogy lesz egy Twitter falunk is, de sajnos itt a szakbizottsági teremben erre nincs lehetőség de persze mindenki a Twitteren is nyomon követheti az eseményt. A formátum az lesz, hogy két percet kapnak meg az eje, <clears throat> résztvevők, aztán két percet a képviselők is, utána egy percben válaszolhatnak a A Mai délelőtt végén pedig Szörvosz főigazgató fog válaszolni az Európai Bizottság nevében az itt elhangzott vitára. Nagyon fontos, hogy mindenki betartsa a rendelkezésére álló felszólalási időt. Remélem, hogy nem kell túl sokat csörömpölnöm, vagy pedig az elnöki kalapáccsal kalapálnom majd. Első körben tehát migránsok és munkaerőpiac ezt a kérdést járjuk körül, és Leoni Schulznak adom meg a szót. Tessék, Leoni Schulz, köszönöm szépen. Az Európai Parlament ennek egy olyan rendszert kellene végrehajtani, amely a diplomák elismerését gyorsítja fel a menekültek számára. A mai konfliktusokból eredő migrációs áramlatok idejében a menekülteknek munkahelyet kell biztosítani, hiszen ezzel növeljük az integrációs lehetőségüket. Javaslatom tehát az, hogy vezessenek be európai iránymutatásokat, amelyekkel közös standardokat lehetne kialakítani a tagállamok között. Két módon kell az elismerést biztosítani, hogyha a menekdékérőknek nincsen képzettségük, akkor biztosítsunk számukra kiegészítő teszteket, hogyha pedig van már diplomájuk, akkor ezeket a diplomákat egy kijelölt intézménynek kell elismerni. Sok menedékkérő érkezik az Európai és sok közülük munkatapasztalattal, szakképzettséggel vagy egyéb diplomával rendelkezik, de ugyanakkor gyakran az elismerés hiánya miatt nem képzett menedékkérőként jelennek meg a munkaerőpiacon, már pedig a szociális integráció és az munkaerőpiaci integráció céljait csak úgy lehet eh, biztosítani, hogy megfelelő, megbízható, stabil elismerési folyamatot biztosítunk az EU-n kívüli diplomák elismerése érdekében. Ahogyan egyre erősebb a globalizáció, és egyre több menedékkérő jön az EU-ba, meg kell tennie meg szükséges lépéseket, hiszen ezzel tudjuk majd az integrációt javítani, és a szociális integrációt elmélyíteni. Nagyon fontos tehát a felgyorsított eljárás annak érdekében, hogy menedékkérők munkaerőpiachoz való hozzáférését biztosítsuk, és így tudjuk megerősíteni annak lehetőségét, hogy az ők is integrálódhassanak a társadalomba, és hozzájárulhassanak a gazdaság működéséhez. Nem szabad mindenkiről ugyanúgy beszélni, egy kalap alá vennünk mindenkit, óriási különbségben közöttük, és biztosítani kell, hogy integrálódhassanak, és ne nulláról kell, hogy kezdjék. Köszönjük, köszönjük szépen. Egy nagy tapsot érdemel ez a bevezető. Most pedig Melissának adom meg két percre a szót. Javaslatot szek arra, hogy az európai munkamobilitási applikációt mindenki számára tegyük hozzáférhetővé, és minden egyes tagállam ágazati munkaerőpiaci igényeit meg lehessen mutatni. Például Spanyolországban orvosokra, ápolónőkre van szükség, ezért tehát ez az alkalmazás a migránsok és a menekültek eh, szakképzettségét eh, segít majd eh, hozzáigazítani munkaerőpiaci igényekhez, illetve megtalálni a megfelelő kapcsolatokat, és ilyen módon mindkét fél számára megoldást biztosítani. A finanszírozást az európai szociális alapból lehetne biztosítani, és a foglalkoztatási miniszterek felelnének azért, hogy a saját országaik adatállományát betáplálják az adatbankba, amelyel az applikáció működik. Ez az adatbank nyílt hozzáférésű lesz minden európai állampolgár számára, nagyon fontos, hiszen sok migráns és menekült pontosan tudja, hogy hova akarnak menni. Régi elképzelésekre alapszik ez az elképzelés, de ez az applikáció biztosítana, hogy pontosan tudják, hogy hol van szükség az ő szakképzesítésükre és szakértelmükre. Így kollaboratív módon a munkaerőpiac igényeit jobban össze lehetne kapcsolni a menedékkérők szakértelmével, jobban meg lehetne határozni, hogy az egyes országokban milyen szakértelem hiányzik, hogy mondjuk hogy milyen skill gapek mutatkoznak, és hol van egy Európa egészére kiterjedő probléma. Now I give the floor. Most pedig megadom az első képviselőnknek, Thomas Mannnak a szót. Két percben. Köszönöm szépen. Iránymutatás a fiatalok számára. Azt hiszem, hogy mindenki számára azt kellene megmutatnunk, hogy szükség van-e rátok azt szeretnénk, hogyha itt vagytok, akkor megfelelő módon lakhassatok. Biztosítani kell persze, hogy az ország szabályait ismeritek, már a migránsok. Tudnitok kell, hogy mely országban milyen értékek szerint élnek de ugyanakkor biztosítanunk kell azt is, hogy gyakorlatokat biztosítsunk, amelyekben a munkaerőpiac valóságot tapasztalhatják meg a menedékkérők, lehet, hogy otthon a nevelésük során ezt a tapasztalatot nem szerezték meg. Mi nagyon jó tapasztalatokat szereztünk azon fiatalokkal, akiknek esélyt adtunk, és azt mondtuk, hogy beszeretnénk vonni benneteket a munkafolyamatokba, de persze bizonyos szabályokat be kell tartanotok. Milyen tapasztalatokat szereztetek ti a fiatalokkal, például a tekintetben, hogy sok kis és középvállalatban örömmel látják-e őket, és az ott dolgozó munkavállalók is szíves teljesen integrálják őket. Tehát az interkulturális kompetenciára nem lehet ajánlást tenni, ennek létre kell jönnie. De persze biztosítani kell, hogy minél hamarabb integrálják a munka világába a menedékkérőket. Kérdezlek benneteket. megtapasztaltátok-e, hogy a menedékkérők azt mondták, hogy persze szívesen kapok egy jól fizető munkát, de hajlandó vagyok arra is, hogy részt vegyek a szakképzésben. Németországban például a duális szakképzésben szereztünk jó tapasztalatokat. Hogy most a befogadó országban marad-e a menedékkérő, vagy pedig visszatér-e hazájába, mindenképpen tapasztalatokat gyűjtött, amelyeket majd használni tud. Milyen tapasztalatok van nektek e kérdésben? Köszönöm, Brando Benifej kapszott, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, <clears throat> elnök úr, köszönöm ezeket a szép gondolatokat. Az ifjúsági rendezvény résztvevőitől nagyon fontos, hogy a parlament nyomon követi ezt a nagy kezdeményezést, amelynek kapcsán az Európai Demokrácia házában találkoznak a fiatalok, és itt folytatjuk az munkát. A menekült, a menedékkérő munkavállalók munkaerőpiaci integrációjának jelentésének voltam jelentéstevője. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a diplomák, a szakképzettség, szakképzettség elismerésének kérdése nagyon fontos, illetve az új szakképzettség megszerzésében támogatni kell a menedékkérőket. Ebben a kérdésben nekünk a parlamentnek is komoly munkánk van, de ugyanakkor a tagállami struktúrákat is jobban közelíteni kell egymáshoz, hiszen mind a állami, mind a magán képző struktúrákba be kell fektetni annak érdekében, hogy a fiatalok, illetve a migráns munkavállalók szakképzettsége érvényesülhessen. Ehhez meg kell erősíteni munkaügyi szolgálatokat, és meg kell haladnunk a rasszizmust is, hiszen a rasszizmus minden nehéz helyzetű csoport ellen irányul. A probléma az, hogy nem tudjuk a munkaerőpiacra integrálni a hátrányos helyzetűeket, ilyen módon a menedékkérőket, hogyha nem biztosítunk számukra a jobb hozzáférést a képzési vagy tanulási programokhoz. Nem csak a menedékkérőkről van szó, hanem sok hátrányos helyzetű fiatalról is. Teljesen egyetértek azzal, hogy a tagállamoknak jobban tökéletesíteni kellene az adatcserét, de gyakran az egyes tagállamok között, az egyes regionális szereplők között nincsen megfelelő kommunikáció. Mire van szükség? Koordinációra az egyes intézményi szintek között, biztosítva így, hogy az európai régiók és államok, valamint az európai szint jól együtt tudjon működni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Anna Gerike két percben. Ja, ein herzliches Willkommen an die jungen Leute. Szeretettel üdvözlöm itt az Európai Parlamentben a fiatalokat. A fiatalok gazdagítják az Európai Parlament gondolkodását, egyáltalán a közgondolkodást. Migránsokról beszélünk, akik Európába áramlanak, és persze más-más módon látjuk, értékeljük őket, hiszen nagyon sok tagállam képviselője ül itt, és persze alapvetően nemzetállamként értelmezzük magunkat. De a migránsok Németországban például arra kényszerítenek, hogy az embereket más kultúrájuk és más nyelvük fényében lássuk, fogadjuk be, és fel kell tennünk a kérdést, hogy képesek vagyunk-e arra, hogy integráljuk őket az országainkba. a német alkotmány világos iránymutatást ad e tekintetben. De fontos az alkotmányos iránymutatás fényében, hogy megnyíljunk a rászorulók irányában. Nem? Más a fiatalok egyebiránt nagyon pozitív impulzusokkal gazdagíthatnak bennünket, hiszen ők gyakran tapasztalatokat szereznek más országokban. Az én gyerekeimet is látom Kanadában, az USA-ba, rengeteg helyre utaznak, de hát ez egy mégiscsak a mi kultúrkörünk, de hogyha afrikai embereket hívnunk meg hozzánk, vagy jönnek hozzánk, akkor nem csak nekik tőlük elvárható, hogy megismerjék a kultúránkat, hanem elvárható volna, hogy mi is egyre inkább utazunk más kultúrkörökbe, megértsük, hogy miért definiálják másként például a munkát Afrikában. Reicherung wieder zurücknehmen, nach, bringen nach Europa und das és ezt a tapasztalatot visszahozhatnánk Európába, és ilyen módon a kölcsönös, a közös együttélést erősíthetnénk. Köszönöm, hogy eljöttek. Thank you, and... Köszönöm szépen. És utolsó hozzászólunk ebben a körben a képviselők részéről, a tövébe. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a részvevőknek, illetve a bevezetőjét is. Egyértelműen beszéltünk sokat a menekültek és a migránsok kérdéséről az elmúlt másfél évben, és van a megoldás, jelenleg nincsen, de legalábbis keressük a megoldást, és nagy örömmel hallgattam önöket. Ugyan valamennyien paradox helyzetben élünk, egyfelől nagyon sok kormány azt mondja, hogy több menekültet hozni a munkaerőpiacra, az azt jelenti, hogy problémákat lesznek a fiatal generációnak. Tehát különböző üzeneteket hallunk, más a hivatalos politikusoknak az üzenete egész Európában, mint amit önök mondanak. Tehát alapvetően politikai problémáról van szó, először ezt politikailag kell megoldani továbbá úgy gondolom, hogy az egyik fontos aspektus az a kulturális különbség. Abban az értelemben, hogy lehet Európában egy olyan tendencia, hogy az összes menekültet egy kalap alá veszük, holott különbözőek, mert a világ különböző területeiről érkeznek, és különböző kultúrákat hoznak magukkal. Nekünk itt Európában nagyon fontos, hogy pontosan értsük ezeket a különbségeket, ezért fontos lenne egy alapszintű megközelítés az integrációban. Másfelől, Természetesen a képzettségről van szó, amit magukkal hoznak. Nagyon kár lenne, hogyha nem eh, hasznosítanánk azokat a képzettségüket, amivel már rendelkeznek. Az én kérdésem önökhöz az az, hogy hogyan gondolják, hogyan lehet átadni az önök üzenetét a kor, saját kormányaiknak, hogy eh, láthassák, hogy önök készek együtt dolgozni, és nyitottak a eh, menekültek iránt, hogy integrálásra kerüljenek Európában. Köszönöm, most pedig akkor visszatérünk az eredeti hozzászólókhoz, hogy válaszoljanak a felvetett eh, ötletekre, kérdésekre. Tehát akkor egy percben. man úr kérdésére kívánok elsősorban válaszolni. Úgy gondolom, a saját tapasztalatomból, és barátaim is mind nagyon nyitottak a különböző kultúrák iránt, mert már eddig is nemzetközi tanulmányok során kapcsolatba kerültünk. Én például most jelenleg az Egyesült Királyságban élek, tehát különböző kultúrákhoz kellett magunknak is igazodnunk, tehát egy nemzetközi megközelítéssel rendelkezünk. E tekintetben én sokkal inkább azt kommunikálnék direktebb módon a menekültekkel. Például Sheffieldben elég sokan vannak, ahol jelenleg tartózkodom, és egy erőfeszítést kellene tenni a kommunikációra, és megmutatni nekük, hogy mit szeretnénk őket a mi kultúránkban, és megismertetni a saját kultúránkat. Egy kölcsönös megértésre lenne szükség, és ezt kellene kommunikálni a kormányoknak is, megmutatni, hogy üdvözöljük őket a munkaerőpiacon. Nem tudom, hogy ez válasz -e a kérdésre. Köszönöm, Melissa a következő hozzászóló. Én csak szerettem volna kommentálni amikor azt mondták, hogy a kultúra rendkívül fontos, és figyelembe kell venni. Éppen arra gondoltam, hogy a, az a javaslat az USA-ban, hogy, hogy legyen egy, hogy mindenkinek van egy preferenciája, hogy hova szeretne menni. Tehát a, a migráns vagy a menekült láthatja, hogy ö, Európában hol van szüksége a ö, képzettségére, és a kulturális szempontokat figyelembe véve ö, tudna választani, és ö, magáévá tehetné az európai kultúrát is. Ez egy kicsit hogyha rámenne erre a platformra, amiről én beszéltem, akkor ott láthatná, hogy az adott képezettségre van-e szükség, és illetve hogy hol van rá szükség, és mit lehet tenni annak érdekében, hogy oda mehessen, melyik országba, és más kultúrákról is megtudhatna sok mindent. A koordináció hiánya a regionális szereplők között egy probléma, és a motiváció, úgy gondolom, a ból származhat, amit a statisztika tud tenni az érde, ország érdekében. Meg tudná nézni, hogy itt vagy ott van ö, egy hiány valamilyen képzettségből, és ilyen szempontból nagyobb lenne a motiváció, és a kormányok is jobban látnák, hogy hogyan használhatnak a migránsok az adott országnak, és Elnök, köszönöm. Nagyon gyorsan pörgő ülés, és akkor már is megyünk tovább. A második gondolatsorra rátérünk, ez pedig a képességfejlesztés annak érdekében, hogy a munkanélküliséggel megküzdjünk. Az első személy, aki erről beszél, Lois Noine, két percben. Kedves képviselők, kedves résztvevők, online-on minket nézők, nem úgy alakul az oktatás, mint a digitális világ. A felvenő, felnövekvő generáció még nem rendelkezik a megfelelő digitális képezettségekkel. Egy ilyet kellene létrehozni a fiatal munkanélküliek számára, illetve azért, hogy másokat, azok a fiatalok, akiknek nincsen munkájuk, azokat meg kellene hívni egy négy, hónap, négy hetes tanfolyamra, a vállalatoknál használhatnák azok az elsajátított tapasztalataikat, illetve nyári szabadság alatt is foglalkozhatnának ezzel. Ez a tábor szoftver, programírás kérdésekkel foglalkozna, amiket, foglalkozna, amiket használnak az iparban. A szakosodás lehetővé tenni a fiataloknak, hogy valamilyen iparágat, logisztikát, szolgáltatást, egyebeket válaszoljanak, és bizonyos szoftvereknek a használatát is megismerjék minden alapvető szoftver struktúrát is kellene oktatni az is az oskakban, és ezeknek a képzéseknek nem olyanak kellene, mint az egyetemeknek, hanem projektorientált, saját tanulást segítő meknek kellene lenni. Ipari szakemberek és mások egyetemi oktatókkal egy, közösen tartanák ezeket az oktatást, interdisziplináris módon, és a különböző vállalkozások igényének megfelelően. A digitális képesség táborok segíthetnék, hogy a, természetesen a részvevők nem fizetnének ezért, és azért, hogy egy fenntartható modell legyen, négy vagy öt európai egyetem elindíthatna egy tesztprogramot, és az első résztvevőknek a véleményét is figyelembe vehetnék, hogy javítsanak ezen táborokon, és ezzel segíthetnénk, a, hogy a fiatalok elkápráztathassák a munkaadóikat a digitális képzettségükkel. Elnök, köszönöm, és akkor most Leoni következik a második azt javasolom, hogy az Unió az oktatás biztosítóknak a problémára összpontosító tanulást tegye lehetővé. Ez azt jelenti, hogy kombinálni kellene a három fő képzettséget, az akadémiai, a kommunikáció, kreativitás és a csapatmunkát ez világos, hogy a fiatalok munkanélkülése a legnagyobb problémája az uniónak. Ez egy nagyon nagy kérdés. Hiányzik a kapcsolata között, amit az iskolában tanulunk, és amire a munkavilágában szükség van. Nagyon sokszor ennek csak különböző elemei kerülnek kezelésre. Az emberek ugyanakkor akkor tudnak integrálódni, hogyha rugalmasak, együtt dolgoznak, és ez, ez e, úgy lehet áthigató, hogy e, valós élethelyzetbe kellene elhelyezni a fiatalokat. E, kombinálni kellene ezt pénzügyi támogatással is, hogy a tanulmányaik alatt gyakornokként is dolgozzanak. Ez egy nagyon fontos eleme a probléma alapú tanulásnak az eh, egyetem eh, során az a gyakorlati való részvétel volt a két legjobb döntésem, és nagyon sok mindent így tanultam meg. És a posztgraduális eh, képzettség után is jobban meg tudom érteni a folyamatokat, és ilyen rövid idő alatt ezeket a tapasztalatokat nem szerezhettem volna meg. Ez megerősítheti a fiataloknak a helyzetét a munkaerőpiacán, az és sokkal nagyobb önbizalmat is adna nekik. Fontos lenne a gyakorlati tapasztalatokat szerezhessenek, és könnyebben megkaphatnák azt a munkát, amelyre jelentkeznek. Köszönöm. Thank you. El, elnök, köszönöm. Az első képviselő ebben a Heinz Becker két percben. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a bemutatót, ezen bemutatókat, amelyek teljes egészében kapcsolódnak ahhoz, amit olvastam a ifjúsági nap eredményéről. A parlament évekig eh, tud majd foglalkozni ezekkel a csodálatos gondolatokkal. Itt most két projektet mutattak be, amelyeket csak támogatni tudok. A Digital Skill Scams gondolatát nagyon jónak tartom, és a projekt érzékeny eh, tanulás is nagyon jó, hiszen itt a soft skillekről van szó. Voltak éppen a foglalkoztathatóság kérdését kell biztosítani, biztosítani kell, hogy mi az embereket foglalkoztatni lehessen. És ehhez komoly politikai igényeket kell teljesíteni. A duális szakképzésnek kell európai modellé válnia. A bizottság itt elég aktív már. Nagyon gyakran felmerül az a probléma, hogy a képzés és az oktatási politika nem európai hatáskör. Az európai szemeszter eszközeivel kellene itt odahatni az ügyre. Azt is világosra szeretném tenni, hogy a meg nem fizetett gyakornati, a fizetés nélküli gyakornoki állásokat esetleg be kellene tiltani. A fiatalok javaslata ez is. A szociális partnereket be kell vonni, a munkavállalók és a munkáltatók bevonása nélkül nem lehet egy piaci igényeket letükröző szakképzési rendszert kialakítani. Végezetül pedig azt is világosra akarom tenni, hogy az ifjúsági garanciát tovább kell vinnünk. A nagyon pozitív eredményekkel járt ez az ifjúsági garancia eszköz a parlament nem szívesen rázza meg a bizottság kezét, de bizony itt most gratulálhatunk nekik, mert valóban az EU soft powerjével nagyon hatékonyan bánnak. Köszönöm szépen. Következő képviselőtársunk Eduard Martin. Köszönöm szépen elnök asszony, köszönöm szépen az előadásokat, és mindenkit üdvözlök. Azért vitatkozunk ma önökkel, fiatalokkal, mert Európának 25 millió munkanélkülie van, és 7 millió közülük fiatal. A munkanélküliséget a gyökereinél kell megragadni, a gazdasági kilábalás, a befektetések nagyon fontosak. Az elmúlt években a fiatalok szakismeretei inkább javultak, és amikor a munkaerőpiacra beléptek, akkor nagyon gyakran nem az volt a kritika, hogy nincsenek szakismereteik, képzettségük, hanem hogy kevés a tapasztalatuk. És ezért nagy figyelemmel hallgattam, és nagy érdeklődéssel, hogy hogyan lehet kapcsolatot teremteni az oktatás világa és a cégek világa között. Szorosabb partnerségre van tehát szükség ahhoz, hogy az oktatás a cégek és a régiók szükségleteire választ adjon. Euró európai szinten meg kell próbálni előre jelezni a szakképzési igényeket. Van egy portál, Melissa beszélt róla azt hiszem, nagyon fontos, hogy a cégek már előre megmondják nekünk, hogy milyen szükségleteik lesznek 5-6-7 év múlva oly módon, hogy elébe tudjunk menni a dolgoknak. Aztán ugyanakkor az is drámai számunkra, a szülők, az idősebbek számára, nekem is két fiatal gyerekem van, akik most munkát keresnek, nem a szakképzettség hiányzik, hanem a tapasztalat a fiataloknál, és a cégek gyakran úgy tekintenek a fiatalok felvételére, hogy az kockázat, mert ők nem lesznek rögtön olyan hatékonyak. Fontos, hogy Európa ösztönözzön ezen a téren, időnként a cégeknél való gyakornoki munka lehetséges, máskor nem. Fontos, hogy a cégeket ösztönözzük arra, hogy felvegyék a fiatalokat, aztán hat hónap, egy év múlva, amíg ugye a nyugdíj előtt álló tapasztalt kollega segít nekik, meglátják, hogy beválnak-e. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm. Tanya González nem látom a teremben akkor a következő hozzászóló Terry Renka lesz. Köszönöm szépen, elnök asszony. Részemről is szeretném a legnagyobb szeretettel üdvözölni a fiatalokat. Nagyon izgalmas pillanat ez. Emlékszem a legutolsó ifjúsági rendezvény utáni találkozóra. Nagyon érdekes volt, és nagyon fontos benyomásokat szerezhettek a kollégák. A én nem tekintem magam annyira különbözőnek a fiataloktól. Nagyon örülök, hogy ilyen sok fiatal folytat itt most vitát velünk. Talán ahhoz csatlakoznék, ami már elhangzott, nagyon érdekes javaslat a digitális szakismeretekről tartott tábor. Ez egy konkrét eredményeként jelenhet meg ennek a vitának. A jövő évben ez egy pilotprojektként megvalósítható, különböző egyetemeken be lehetne vezetni, és a mm, te javaslatod is nagyon tetszik. Ugye tulajdonképpen a fiatalok képességekkel való felruházásáról van szó. Nagyon érdekelne e, a ti reagálásotok. Én nem értek egyet azzal, hogy az oktatás és a szakismeretek csak a munkára foghatóságot, a foglalkoztathatóságot kell, hogy előmozdítsák. Úgy gondolom, hogy nagyon sok minden van az ember életében, személyiség fejlődésében, amivel foglalkozni kell, és amikor a szakismeretek nem mindig felelnek meg a szükségleteknek, akkor ezekről sem szabad megfeledkezni. Nem csak azért tanulnak a fiatalok, hogy a munkaerőpiacra bejussanak, hanem nagyon sok demokratikus ismeretre is szükségük van, például a társadalom működtetéséhez. A második dolog pedig, ami talán kis vitát is kelt majd, és kíváncsi vagyok a reagálásotokra, Arról van szó, hogy nagyon gyakran beszélünk arról, hogy nem elegendőek a szakismeretek, pedig valójában Európában sosem voltak ennyire képzettek a fiatalok, mint most. Nagyon fontos, hogy a beruházások megtörténjenek, a munkahelyek létrejöjjenek, és a fiatalok elhelyezkedhessenek. Érdekes lenne megnézni, hogy önök mit várnak az EU-tól ezen a téren. Köszönöm, most visszatérünk a két előadónkhoz, Lawrencehoz először. Egyetlen pozitív feedbackem, illetve az gondolataink, amelyekkel gazdagodtani szeretnék önöket. Nos, Teri Ránke véleményével egyetértek, hogy a személyes fejlesztés szempontja hiányzik a soft skill-ekkel például Németországban a szakképzés rendszerében nem foglalkoznak. Érdemes volna tehát itt az EU részéről kezdeményezést megragadni. Két évig én Párizsban jártam egyetemre, és az ottani tanulmányok sokkal interdisziplinérebbek voltak, nem voltak annyira specializáltak, sokkal több soft skill-re építettek, és sokkal inkább projektorientált volt. Németországban azonban, ahogyan elhangzott, a duális szakképzés rendszere nagyon előnyös, és ezt egész Európában érdemes volna átvenni. Jól működik a duális képzés. Ami az összenem illőségi kérdését, a mismatchet illeti, hát gyakran az történik, hogy rendelkeznek a munkavállalók, a fiatalok jó képzettséggel, de az iparnak nem erre van igénye. Éppen ezért érdemes volna két fellett oldalt közelebb hozni egymáshoz. Köszönöm, milyen Egy percben. Egy csomó kérdésre szeretnék válaszolni. Először is Becker úrral teljesen egyetértek valóban a fizetés nélküli gyakornoki munkát be kellene tiltani, hiszen ez ellentmond a dolog elvének. Mert gyakran, amikor a tanulmányok nehézé válnak, akkor a fiataloknak nincsen lehetőségük arra, hogy fizetetlen gyakornoki munkát végezzenek, máskülönben csak nő a hitelük, a diák hitelük. Ránk asszonyal egyetértek, hogy a foglalkoztathatóság kérdésére kell koncentrálni. Hogyha a személyes fejlődésre koncentrálunk, akkor erősebb személyiség lesz az ember mindennapi életében, és jobban fogja tudni, hogy mit akar elérni, és azt mondhatjuk, hogy mi rendelkezünk a legjobb képzettségekkel eh, hosszú generációk óta, de ugyanakkor gyakran nem mindig igényli a munkaerőpiac a mi képzettségünket. Például az a gyakornoki munka, amelyet én most végzek, megkérdezték, hogy van-e marketing tapasztalatom. Hát nem, nem volt marketing tapasztalatom, hiszen joghallgató vagyok, másrészt ugyanakkor magamat is marketingelni kell, és ez is tapasztalat. Sok minden, amit a mindennapi életünkben végzünk, nagyon fontos, csak nem tudjuk kellőképpen bemutatni az eredményeinket. Köszönöm szépen. Most pedig a harmadik körre térünk rám. Itt pedig a fiatal vállalkozókról és a start-upokról van szó. Melissának adom meg a szót. Két percben. Hogyan lehet a legjobb helyzetbe hozni a fiatal munkavállalókat? Én a portálomban egy egyablakos megoldásra teszek javaslatot, illetve támogatási hálózatokra teszek javaslatot. Ennek különböző szintje volna, minden EU szinten elérhető volna, és a finanszírozási lehetőségeket is feltüntetném. Interaktív volna, live chatet lehetne ford, forgatni, a korábbi pályázók beszámolnának a tapasztalataikról, és minden finanszírozási lehetőséget egy képernyőn lehetne megmutatni. A meglévő EU finanszírozás Na, ki kellene terjedni a startupokra, és egy hat hónaptól egy évig terjedő mentorság, mentori rendszert is be kellene vezetni. Támogató hálózatokat kellene kiépíteni. A vállalkozók számára megfelelő munkavállalók megtalálása az egyik legnagyobb feladat, ezért tehát megfelelő közvetítői szolgáltatásokkal is látnám el ezt az oldalt. Én magam is fiatal vállalkozó vagyok, és egy ilyen portál, mely egyszerű és hatékony volna, nagyon nagy hasznomra válna, és így időt is megtakaríthatnánk. A különböző országokban és ágazatokban más-más finanszírozása áll lehetőségre, rendelkezésre, és éppen ezért fontos, hogy egy áttekintő képet adjunk. Végezetül a mentorálás nagyon fontos. Hogyha nagy pénzösszegeket költünk el, akkor fontos, hogy megfelelő nyomon kövessük a pénz felhasználóját, és megfelelő támogatást adjunk számára. Thank you. And now, Lawrence, your contribution. Köszönöm szépen. Az európaiak azt szeretnék, hogy vállalkozók legyenek, önfoglalkoztatók. Három év alatt a 2020-as tervnek megfelelően kb. 75%-uk. Ezért a Startup Business Pool-t vizsgáltunk egy európai platformon, amit helyileg lehetne létrehozni az egyetemeken. Ez a weboldal segítene a diákoknak, hogy új munkavállalói csapatot hozzanak össze. Minden egyetemista regisztrálhatna online módon, és elmondhatna, hogy milyen vállalkozási ötlete van. Mások, akiknek más jellegű képzettségük van, látnák az ötletet, és csatlakozhatnának, és az ötlet létrehozójával kapcsolatba tudnának lépni meg tudná említeni, hogy az európai startup 2,6 fő per csapat, és ez segítene abban, hogy ez az alapítvány jobban fejlődjön. Tehát a munkahely, a könnyen elérhető lenne az eh, vállalkozó egyetemeknek a segítségével, és eh, tapasztalt eh, vállalkozók pedig segíthetnék a fiatalokat, és a résztvevő egyetemek új alapot hozhatnának létre, például a szociális alaphoz hasonlóan. Ezen a platformon kívül egy európai globális startup platform is lenne, ahol tapasztalatokat cserélhetnének és aki sikeresen alapított vállalatot, az segíthetni a többieket, és ehhez viszont részletes piaci ismeret kell más vállalkozóktól. Miután ez az európai lap meg lenne, akkor még alkalmazottakat és információt is cserélhetnének. Ez egy egész Európát átfogó startup koncepció lenne, és új vállalkozások jöhetnének részt, létre a platformon. Minden sikeres startup példa lenne az európai állampolgárok <coughs> számára, és ösztönző lenne, hogy saját vállalkozást indítsanak. Tekintsük ezt egy nagy lehetőségnek Európában. Köszönöm. Thank you, Lawrence. Now we'll go... Köszönöm. Akkor most pedig a képviselők következnek, és az első a listámon Ja, ich danke natürlich auch den jungen Leuten. Én is üdvözlöm a fiatalokat, köszönöm a javaslataikat. Olyan sok kitűnő javaslatot hallottunk ebben az elmúlt részben is, hogy két percben alig tudok erre válaszolni, de ez azt bizonyítja, igazolja, hogy milyen intenzíven foglalkoztatok a kérdéssel a vállalkozások és a startup témáját azért választottam, mert én magam is fiatal, fiatal képviselő vagyok, és azt hiszem, hogy ez egy olyan tényező, amely Európa jövőjét meghatározza. Érdekesnek tartom, hogy a platformokra tettek javaslatot, amelyek a best practice a legjobb gyakorlatok cseréjét biztosítanák. Ezt mi itt az Európai Parlamentben és gyakran elmondjuk, hogy milyen fontos ez, hogy tanuljunk, tapasztaljunk egymástól, és hálózatokat építsünk ki. Sok startup alapító, és ezt nem említettétek, arról panaszkodik, hogy a bürokrácia akadályozza a munkáját, mm, hogy nem mondjuk megfojtja őket, és ilyen módon kevésbé az új bizniszükkel, vállalkozásukkal tudnak fo- foglalkozni. Egy lobbit kell létrehozni a startupok számára, amely elmondhatná, hogy nem baj, hogyha elbotlottál, elbuktál a startupoddal, újra kezdheted. Németországban, az én hazámban még mindig úgy áll a dolog, hogy a legtöbb fiatal legszívesebben közalkalmazott vagy köztisztviselővé válik, mert ez biztonságot ad számukra. De pont arra volna szükség, hogy a fiatalok vállalkozni merjenek. Még két észrevétele van. Az egyik a finanszírozásra vonatkozik. Az a tapasztalatom, hogy a vállalkozói tőke rendelkezésre áll a startupok támogatására. Másrészt Hans Becker mondatát, kijelentése mögé föl szeretnék sorakozni, be kellene tiltani a fizetés nélküli gyakorlóki munkát, és itt az Európai Parlamentnek kellene jó példával járnia. Köszönöm, William Pavel következő hozzászólunk. Köszönöm a nagyon jó ötleteket, eh, nem csak amik most itt hangzottak el, hanem mindaz, amit eh, javasoltak, rendkívül figyelemre méltó, és eh, remélhetőleg ezeket a jövőben majd hasznosítani tudjuk. Először is azt szeretném elmondani, hogy a, az európai vállalkozók esetében nem akarunk olyan fogyasztóká válni, akik mások által gyártott termékeket fogyasztanak. Ezért fontos ösztönözni a fiatal generációt arra, hogy saját vállalkozást indítsanak. Ez azt is jelenti, hogy a bankoknak és a befektetőknek is, ahogy Schulz úr mondta, megfelelő hitelkeretet kell, hogy biztosítsanak a fiataloknak, ha úgy gondolják és kár kihagyni a lehetőségeket. Persze vannak olyan modellek, amelyek megvizsgálhatók, például a Silicon Valley, a Silicon völgy, vagy Tel Aviv, vagy mások, de véleményem szerint nem lenne szabad másolni például a Silicon völgyet, mert más típusú képességekkel kellene segíteni, és a mi fiataljaink képességeit kellene felhasználni. Például a digitális képesség az egyik legfontosabb jelenleg, és arra kellene ösztönözni őket, hogy menjenek ebbe az irányba. Én magam is mérnök vagyok, és pontosan tudom, hogy miről beszélek, fontos, hogy a digitális képzettségét javítsuk a fiataloknak. Azt is meg kell ugyanakkor értenünk, hogy a startup az egy más üzleti modell, mint a KKV. Meg kell vizsgálni ezt is, és a jogi kereteket is meg kell ennek is teremteni, mert ennek a vállalkozási formának mások az igényei. Szerintem az én időm is lejárt, de végezetül fontos lenne, hogy ösztönözzük a nagyobb együttműködést a startupok és az egyetemek között, inkubátorokat hozzunk létre a fiataloknak, ahol ki tudják élni a kreativitásokat és a potenciáljukat. Köszönöm, és nagyon jó munkát kívánok. Elnök, köszönöm, és az utolsó hozzászóló Laura Ági lesz. Mindenkinek jó napot kívánok, és mindenek előtt köszönöm azokat az ismertetőket, előadásokat, amelyeket tartottak. Így megvilágították egy kicsit konkrétabban, hogy melyek a az igényeik, követeléseik, és hogyan kell a valóságot interpretálni. Szükségünk van a fiatalok tekintetére, a fiatalok nézőpontjára, a startupokra, a tapasztalatom során gyakran találkoztam fiatalokkal, akik nagyon nagy vállalkozó szellemmel rendelkeztek, de nehezen tudtak a valóságos körülmények között érvényesülni, és konkrétan megvalósítani egy gondolatot, egy ötletet. A startupoknak nagyon sok a gondja ma. Miért? Azért, mert a hitelekhez rendkívül nehéz hozzáférni, nagyon drága a bürokrácia a fiatal vállalkozók számára, és konkrétan bürokratikus nehézségek tántorítják el gyakran a fiatalokat a projektek megvalósításától, máskor pedig a finanszírozási csatornákról beszélnek, például azt javasolják, ugye, hogy az EBB alapokból segítsék a startupokat sokkal inkább, mint a crowdfunding terhére. Ezzel kapcsolatban szeretném rá felhívni a figyelmet, hogy nagyon gyakran támogattunk nagy elképzeléseket, amelyek fiataloktól eredtek, és aztán ezeket megvásárolták a multinacionális cégek fontos lenne a folyamatosság a startupoktól, folyamatosan ne, hogy a fiatalok megtartsák maguknak az ötleteket, és ne adják el másoknak. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Tehát akkor most visszatérünk a két előadónkhoz egy-egy percben. Először Vanessa. Úgy gondolom ezzel az utóbbi ponttal kapcsolatban, hogy startupokról, hogy nagyon fontos lenne a mentorálás tehát, hogy az, a fiatalokat segítsék a képességeik kibontakoztatásában, és higgyenek bennük, hogy higgyék el róluk, hogy képesek egy nagy vállalkozást is vezetni. És nem... Nagyon sokszor látok olyat, hogy valaki alapít egy vállalatot, és a fiatalokat inkább igyekeznek kiszorítani. Ez nem annyira a bürokrácia, bár a bürokrácia is egy fontos kérdés, jobban ö, meg kellene érteni, hogy nagyon sokszor nagyon könnyű egy startupot elindítani, de ugyanakkor az emberek ö, félnek, és ezért a, az önbizalmat kellene segíteni, hogy elhiggyék, hogy ö, ö, mindenkiből lehet vállalkozó, nem csak a szerencsésekből. Én is szeretném elmondani, hogy több inkubátorra van szükség Európában, például Műhemben van egy nagy inkubátor, az egyik legjobb Németországban. A vezetőjével tegnap tárgyaltam, és azt mondta, hogy különböző üzleti terv, szemináriumokat és oktatásokat végeznek. Ez egy alkalom lehetőség valamit elkezdeni, egyre több innovációs osztályra, programra van szükség az iskolákban, de főként az egyetemen. Meg kell változtatni az embereknek a gondolkodás módját. Én akkor kezdtem el érdeklődni a vállalkozások iránt, amikor láttam a startupokat és azokat, amit a az én évfolyam, a társaim csináltak, és ezt el lehet érni. A megfelelő oktatási programban vesz részt az ember, főként az egyetemen, és lassan üzleti szemináriumokon e, e, tanulunk. És nem csak azonnal a valós életbe csöppenünk. Elnézést kérek a tolmácsoktól, hogyha ezt a még 5 percig a foglalkoztatási főigazgatóság képviselőjét meg tudjuk hallgatni, és egy néhány persze megadom a szót. Megpróbálok nagyon rövid lenni, tudom időnként az időkorlát fontos. Köszönöm a jó és friss ötleteket. Nem gyakran hallunk olyan új ötleteket, úgyhogy ez nagyon üdvözlendő és különösen Európának új megközelítése, új módszerekre, új ötletekre van szüksége. Talán azzal kezdene kezdenem, hogy migrációval nagyon megnyugtatónak tartottam azt, hogy a fiatalok milyen támogatóan lépnek fel a migrációval kapcsolatban, mert végül is ők azok, akik leginkább a globalizációnak ki vannak téve, és ők látják a migrációnak az előnyeit, és szerintem ez rendkívül fontos azt is el kell mondani, hogy az unió számára az unió éppen a diverzitásra épül, ezt is meg kellene értenünk, hogy ezt megértsük, és erre kellene építkeznünk és az munkaerőpiacon való integrálással kapcsolatban következőt mondanánk. Most itt van ez az migrációs áramlat, amivel nagyon nehéz megküzdeni egyes tagállamoknak különösen. Ebben a kontextusban az a fontos, hogy informális megközelítést alkalmazunk, egy gyakorlati megközelítést, és a képzettségeket nem várhatjuk azt, hogy egy hivatalos, formális elismerési procedúrán menjenek végig, ahogy ezt Európában szoktuk. A szakértelmet lehet tesztelni, és lehet egy olyan folyamatot létrehozni, amivel gyorsan elismerhető a meglévő képzettségük. Fontos, hogy gyakorlatilag rugalmasak legyünk, és lehetőséget adjunk arra, hogy minél előbb bekapcsolódjanak a munkaerőpiacra. A eh, képzettség, képzési kérdésekkel a digitális képzettség rendkívül fontos, én még tovább is mennék. Ez olyan, mint az írás tudás, eh, mert 70 eh, nagyon sok olyan ember van, akivel 70 millió emberrel van probléma írás, olvasás és digitális képességek tekintetében. Ez annyi, mint az én hazám. Hogyha nincs valakinek ma a digitális képessége, az ugyanolyan, mint hogyha írni, olvasni nem tudna, nagyon nehéz munkát találni. Ezért gyakor, javasolja a bizottság a képzés garanciát. Egyetértek abban, hogy a problémára épülő tanulás, a probléma megoldás alapvetően fontos a jövő szempontjából olyan helyzetben vagyunk, ahol a fiatalok egyik mhm. munkahelyről a másikra fognak menni, pályát változtatnak, tehát nem az van, hogy valaki ács lesz, és akkor ács éve, élete végéig, hanem ács után ácsként dolgozik, majd vízvezetékszerelőként, majd egyéb munkát kell, hogy végezzen. Végezetül pedig a kapcsolat az oktatási rendszer és a munkáltatók között. Úgy gondoltuk a bizottságban, és azon dolgozunk, hogy megoldjuk azt a problémát, hogy a képzettség és az igény nem felel meg egymásnak. Az oktatási rendszer és a munkáltatók között kell kapcsolatot teremteni, de meg kell vizsgálni ezt a fiatalok szempontjából is azok a fiatalok, akiknek létre kell hozniuk a kapcsolatot a között, hogy benne vannak az oktatási rendszerben és egy vállalatban dolgoznak. Az egyik fiatal mondta, hogy egy vállalathoz elmenni, az lehetővé tette, hogy megértse azt, hogy mit vár ö, a munkavállalótól a munkaadó. A mobilitás, a gyakornokoknak ez nagyon fontos, illetve a jövőben a fiatal szakemberek számára is létrehozunk egy Erasmus-t, mert ez egészítheti ki az oktatást. És végezetül a vállalkozásról nagyon meglepett néhány évvel ezelőtt egy tanulmány, amely azt mutatta ki, hogy az európai egyetemet végzettekből csak 35% válik vállalkozóval. Az Egyesült Államokban ez fordítva van, körülbelül 70%-uk foglalkozik azzal, hogy a gondolattal, hogy vállalkozásba kezdjen. Ez egy óriási különbség. Szerintem az üzleti mutatók kérdése ez alapvetően fontos. Egyes helyeken ez már létezik, de ezt szisztematikusan létre kellene hozni minden egyetemen. A startupokat is jelenti ez, és azt is, hogy nagyon gyakran a startupnak az a problémája, hogy igazi vállalattá váljon. Van egy határvonal a startup és a kisvállalat között. Az egyetemek fontosak, de figyelembe kell vennünk a startupokat is szélesebb körben. Ez, ez nem csak az egyetemeket jelenti, hanem arról is beszélünk a mikrohitelekről, vállalatalapítás, egy kis étterem vagy fodrász üzlet létrehozása, ezek is lehetőségek. És végezetül nagyon tetszik az ötlet, az úgynevezett one-stop shop, tehát az egy megállós bolt, megtalálni, hogy mi, hogy miből is áll az, hogy valaki azért, hogy az én hazámba önfoglalkoztatóvá válni. Tehát megnéztem, hogy milyen munka vannak. Hát nem fogok már ebbe belekezdeni, mert túl idős vagyok ehhez, de nagyon negatívan hatott rám mindaz az adminisztratív munka, amit el kell végezni ahhoz, hogy valaki számvitel, adóvisszaigénylés és egyéb területeken el kell végezni a fiatal potenciális vállalkozónak fontos legyen, hogy egy helyen le tudja bonyolítani az összes administratív lépést, ami szükséges ahhoz, hogy önfoglalkoztató vagy vállalkozó legyen. Lehet egy kicsit és nagyon még egyszer köszönöm a nagyon jó ötleteket. Elnök, köszönöm szépen! Valóban kifutottunk az időből, de szeretnék köszönetet mondani a három előadónak, eh, Lawrence-nak, Clarissa-nak és Leoninak kiváló ötleteikért, és a kedves képviselőtársaknak a részvételért a vitában ma. I think this is one of the best hearings. Azt hiszem ez az egyik legjobb meghallgatása, amit eddig a Foglalkoztatási Szakbizottság tartott. Bízom benne, hogy több ilyet is fogunk majd tudni tartani, mert nagyon inspiráló mindnyájunk számára. Én 22 éves koromban állítottam föl a saját vállalatomat, és tisztában vagyok vele, hogy milyen kihívásokat jelent ez. Minél többet meg kell, hogy tegyünk mi a parlament részéről, hogy a fiatal vállalkozókat segítsük Köszönöm szépen, és mindenkit szeretnék most meghívni egy koktélra, ami itt néhány perc múlva kerül megrendezésre. Köszönöm.